So dear colleagues, please. May I... Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, elkezdhessük az ülést. 14-es napörönné pontnál tartunk. Elke Königet szeretném üdvözölni, aki a Single Resolution Board elnökeként vendégünk. König doktor másodszor jár körünkbe mert 2017 óta a 2016-os éves jelentését mutatja be szervezetének. Bizonyal alkalom lesz ez arra is, hogy eszmét cseréljünk a legfrissebb európai felszámolási ügyekről, és amelyek bemutatták, hogy globális szinten az új keret intelligens működésére bizonyíték, amely különféle helyzetekben képes választ adni szabályaink alapján ezekre a kihívásokra. A pénzügyi egy gyakorolt negatív hatások kiküszöbölésével, végső soron az adófizetőket ért kár csökkentésével, ami végső célja a rendszernek. További szócséplés helyett azonban most megadom neki a szót. Thank you, dear Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elmondhatom ma önöknek a 2016-os éves jelentés következtetéseit nemrégiben jelent meg. Most kaptunk belőle egy példányt, és ezt átadtam az elnök úrnak. Feltételezem, hogy önöket a jövő jobban érdekli, mint a múlt, ezért megpróbálom ezt tárgyalni. A hatáskörünk alá tartozó 140 bank esetében a szanálási lehetőség eh, a mi feladatunk, de egyértelműen el kell mondani, hogy ezt nem lehet egy év alatt teljesíteni. szükséges hozzá a nemzeti szanálási hatóságok segítsége, együtt alkotjuk a mechanizmust. Az SNB 2016-ban kb. 90 szanálási tervet hozott létre a legnagyobb eh, bankcsoportok számára a bankunión belül. A szanálási tervezés, eh, és ez tanulságként is elhangozhat, a friss adatok, banki adatokon alapszik, különösen a bankok kintlevőségeiről kapcsolatban. 2016-ban arra kértük a bankokat, hogy ezeket a kintlevőségi adatokat adják meg nekünk egy megadott sablon keretében, és ebben együttműködünk az SSM-mel azért, hogy ne duplán kérjük le adatokat, amelyek már rendelkezésre állnak. Ezek olyan adatok, amelyeket a felügyelők nem rendszeresen szednek be. Az így begyűjtött adatok minket támasztanak alá, és e, az volt a célja, hogy meghatározzuk a saját, e, köve, saját források minimum, szintjét, amelyet MMR-nek rövidítünk, de sürgős szükség van arra, hogy adóság leírási határozatokat hozzunk. Az adat tehát az egyik legnagyobb, fontos, legnagyobb témánk. 2016-ban az emelett előzetes megállapodása szerint többek között figyelembe vettük az erre vonatkozó európai szabályozást, amely még kialakítás alatt van, tehát a novemberi csomagot ez alapján fogják teljesíteni. Ez a csomag nemzetközi térek követelményeket, tényleg követelményeket tartalmaz, és egy kétoszlopos rendszert hoz létre, amelyek kapcsolatban korábban is aggodalmainkat fejeztük ki, de ezt most nem tárgyaljuk. Fejlem a figyelmet arra, hogy az MRL, MRL fel kell építeni, és ebbe, és, és ennek a jogi kereteire vonatkozóan világosságra van szükség. A leggyakoribb kérdés az volt, hogy mi, mi lesz a szabály. Nem is igazán érdekel, hogy mi az, csak egyértelmű legyen. Ezért a hitelezők hierarchiát kell kidolgozni, tehát az ő rendjüket, és az elfogadható eszközöket. De mindig azt mondjuk a bankoknak különösen, hogy nem, nem lehet kivárni nincs értelme kivárásnak, minél korábban felépítik az MRL rendszert, annál inkább annál kevésbé lesz szükség a adóság kiegészítésre. Még mindig 2016-ban nem kötelező emelelt célokat számítottunk ki a legnagyobb bankok számára, és intenzív kommunikációban is voltunk velük, el is mondtuk nekik, hogy mik az elvárásaink, mégpedig az, hogy ezeket a célokat a bankok teljesítsék, méghozzá fokozatosan a szanálás tervezés nem csak az emeletől függ, ebben vannak egyéb szempontok is, az FMI-hez való hozzáférés, tehát a pénzügyi piaci infrastruktúrához, informatikai rendszerek, hiányosságok kezelése, jogi szerkezet, akkor, hogyha a, ez a szervezeti fejlődés, sokkal inkább labirintusra emlékeztet Mindezekkel foglalkoztunk, de a szanalás tervezés nem, persze, persze nem egyéves terv. A nemzeti hatóságokkal való együttműködésünk nagyon fontos, és együtt kell kidolgoznunk a horizontális politikákat és a legjobb gyakorlatokat. És hogy 2016-ot lezárjuk, előrelépés történt az srf el tehát az Egységes Szánálási Alappal is, hiszen tavaly, és most átlépünk 2017-be, 6,6 milliárdos befizetés történt 2017-ben, az alap tehát 17,4 milliárdos aktívával rendelkezik. Emellett a jelentésben um, kölcsönkonstrukciós megállapodásokat is kötöttünk a tagállamokkal, és támogatjuk azt a munkát, amely egy common backstop rendszert épít ki. Nézzük most 2017-et és a jövőt. A területen folytatott munkánkat tovább folytatjuk, elmélyítjük, szélesítjük a hatáskört, az operalizációs szanálási terveket dolgozunk ki azért, hogy ezek működjenek is a valóságban. Egyre több elemzést folytatunk. Nagyon könnyű azt mondani, hogy következő rendszerben folytatunk adósságleírást, hiszen bizonyítani is kell tudni, hogy a valód, valóságban ez a vállalati jogrendszerben hogy fog megvalósulni. preferált eh, adószanálási eh, stratégiákat dolgozunk ki, és elkezdtünk foglalkozni a szanálási lehetőségek anyagi korlátaival. Ehhez még egy eh, kérdőjel kapcsolódik, de sokkal határozottabban foglalkozunk vele. A határon átnyúló szanálás előkészítésével is elkezdtünk foglalkozni, és ebben folytatjuk a munkát más szanálási hatáságokkal, próbá, eh, próbá, eh, próbákat végzünk a tagállamok és eh, és a nemzetközi munkában együttműködünk az Egyesült Királysággal és Egyesült Államokkal, ezzel a három fő szanálási egy, egységgel. Az emellett illető célkitűzésünk az volt, hogy kötelező MRL céleket kell kitűzni konszolidált szinten a legtöbb, na, legnagyobb bankcsoportok részére, és különösen foglalkozni kell az MRL minőségével csoporton belül, azaz, hogy milyen eszközök nem jogosultak MRL-hez, MRL-re. E, az elfogadott határozatokat folytatjuk a novemberi csomag folytatásaként, nem egy könnyű feladat, de szoros figyelemmel kell követnünk. Figyelembe vesszük majd a legfrissebb tapasztalatainkat is szanálásról, bankmentesítésről, és hat térjek rá a legutóbbi négy hét munkájára, hogy önök is tudják, júniusban az SMB elfogadta az első szanálási döntését, amelyel a Banco Popolo adta el a Banco Santandernek, Eh, egy eurós jelképes árért. A spanyol szanási hatóság felel és valósította meg ezt a szanálást. Ez az eset tankönyvszerű volt, megvalósítottuk a béredét, de nagyon sok hasznot húztunk mindkét európai, az európai és a nemzeti hatóságok együttműködéséből eh, ked éjféltől szerda reggelig. A bank elkötelezettsége, hogy megnyitotta az eh, tárát számunkra, hogy megkezdhessük a folyamatot, és eh, a magánértékesítési folyamat, amelyen, amelyre építhetett az SRB a mentesítési döntéseiben, mert egy ekkora méretű banknál bank eh, értékesítése nem, le, nem lehetséges akkor, hogyha eh, a megfelelő folyamatokat nem, indították, nem indították be előzőleg. A két kisebb olasz bank eh, értékesítése, a Banka Popolare di Vicenza és a Veneto Banka esete, amely csőd közeli állapotban volt az ECB szerint, június 23-án ez egy egészen más helyzet volt. A bank elmúlt két évben tartó hanyatlás azt jelente, hogy jelentősen csökkent a bank mérete, kapcsolatai, kritikus funkciói, és a megmaradó kritikus funkció um, kb. 30 bank már átvette. Ezért úgy döntöttünk, hogy a szanálási folyamat nem szükséges eh, közérdekből, mert ezek a bankok esetében, hanem ezt együtt kell kezelni. És ahogy azt a rendelet is elő, előírja, a normális olasz fizetésképtelenségi eljárások figyelembevételével történhetett, tekintettel a pénzügyi piacok kezelésére. Az olasz hatóságok úgy e- e- döntöttek ezután a jövőbeli intézkedésekről, és lezárásképpen az Európai Bizottság múlt héten e, elővigyázatossági feltőkésítést írt elő a Paschi di Siena banknak, és most először történt meg, hogy a BBRD beindították ez a, ezt a um, szabályt a, a BRRD-ben nagyon egyértelműen előírják, és ezt most abba is hagyom. Az első szanálási döntés hatékony volt az EU szanálási kereteiben. Megáll, találtunk persze javításra való lehetőséget, és a most, fel, most következő felsorolás nem lesz teljes. Spanyolországban nincs moratórium de hogyha kicsit több időre van szükség, mi az SRB-ben úgy gondoljuk, hogy nagy előny fakad a moratóriumból, amely a szanálási hatóság jó eszköze lehet. Másfelől korábban beszéltem már a rendelkezésre álló adatokról, a, szanálá, a Bakon Populára szanalásában eh, folytatott jó együttműködés megmutatta, hogy mennyire fontos ezeknek az adatoknak a rendelkezés, azonnali rendelkezés állása, és eh, azt is megmutatta, hogy ebben az eh, egy esetben ugye nem volt rá szükség, de hogy mennyire fontos az MRL. Nagyon fontos a bankoknak, hogy beruházzanak az infrastruktúrájukba, ez az egyik tanulság, amit levonthattunk. A másik kérdés, amely itt került elő, és ez sem új dolog, a finanszírozás vagy a likviditás a szanálások esetében. A bankok populára esetében a bank azért volt csőd közelben, mert e, e, kifutott a likviditása, ezért annak helyreállítása érdekében, annak helyreállítása volt a legfontosabb szerda reggel, ezt meg is tettük, mert megtehettük, de a szanálási finanszírozás nagyon fontos, különben ezt e, a központi bankokkal kell, együtt kell megvizsgálni. A BRRD-n belül, belüli együttműködés is e, kulcsfontosságú, de ebben az esetben volt egy kisebb Egyesült Államok beli leányvállalat, ezért a határon átnyúló együttműködésre is volt szükség, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez valóban jól működött. Végül pedig nem utolsó sorban, pedig Általánosságban szólva úgy véljük, hogy fontos lenne közelről megvizsgálni a különböző rendszereket az összönzők szempontjából, hogy ezek megfelelően vannak-e beállítva. Számomra egy privát megoldásnak kell mindig a legelőnyösebbnek lennie, és ez kell, hogy a preferált megoldás legyen. Amennyiben nem, akkor a szanálás lehet a megoldás. De ez problematikus lehet olyan esetekben, amikor a fizetésképtelenség adná a jobb megoldást a hitelezők számára. Hogy ezzel pontosan mit értek? A 2013-as banki kommunikációt felül kell vizsgálni, ellenőrizni az új szanálási keret fényében, 2017-ben, 2018-ban pedig a BRRD felülvizsgálati éve is következik már. Ahogy elmondtam, ez semmiképpen nem foglalja magába az összes témakört, de itt hagynám abba, hiszen már így is jó sok időt végigbeszéltem, elnézést is kérek, hogy raboltam az időt. Köszönjük szépen a bemutató szavait, amelyben számos különböző problémát, kérdéskört vetett fel, például a likviditás problémáját, amely szintén technikai nehézség, és a backstophoz kapcsolódik. Úgy vélem, hogy ezen területen a bizottság nagyon helyesen irányozta előre a további módosításokat a szabályok területén. Az első felszólalom, Máta úr, meg is adom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönjük szépen az információt, elnök asszony. A jövőről beszélünk mindenképpen fontos. Bizonyos vagyok benne, hogy a banki unión belül sokan azon dolgoznak, hogy a bankok szilárdak, stabilak legyenek, és elkerüljék a jövőbeli válságokat. Hogy ne kelljen a jövőben arra támaszkodnunk, hogy az adófizető pénzéből mentsük meg őket. Hogy csökkentsük a piac fragmentációját a szabályok keretében, és hogy megerősítsük az eurozónát. Ezért úgy vélem, hogy a Banco Popular olasz bank szanálásával, függetlenül attól a ténytől, hogy felmerülhet az a gondolat, hogy a szabályokat egyéni mérlegesés alapján vetették be. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy teljesítjük-e a bankunió céljait. Például konkrétan arra gondolok, hogy sikerült elkerülnünk az adófizetők pénzének felhasználását a bankok megmentése érdekében, és hogy tudtuk-e csökkenteni a belső piac fragmentációját a szanálási szabályok bevezetése után. Amennyiben ezekre a kérdésekre a válasz nem, ahogy én azt gondolom, akkor mindenképpen tudni szeretném, hogy pontosan mi is a célja ezeknek a szabályoknak. A német pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy úgy véli, a szabályokat meg kell változtatni. Nem tudom, hogy ön egyetérte ezzel. Úgy gondolja, hogy módosítani kell -e ezeken a szabályokon, és ha igen, akkor milyen irányban, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen az a benyomás, hogy nem egyformán alkalmazzuk a szabályokat minden esetben. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Azt hiszem viszonylag egyértelmű, hogyha megvizsgeli a Banco Popular szanálási esetét, hogy nem pontosan sikerült, nem pontosan arról van szó, amit ön elmondott, nem volt fertőzés, nem volt továbbterjedés, és sikerült az adófizetők pénzét elkerülni. Azonban nem mondanám azt, hogy ebben az olasz esetben nem értük volna el ezeket a célokat. Ha szanálási szempontból figyeljük meg ezt az esetet, a szanálást olyan eszközként használtuk fel, amelyet a legnagyobb bankokon tudunk alkalmazni. Ebben az esetben úgy véltük, hogy ez a bank nem olyan bank, amelynek szüksége van ezekre a szabályokra a közérdek érdekében. Számosakunk volt ebben, erre. A következő esetben tulajdonképpen a normál csőd eljárást alkalmazzuk, amely nem harmonizált jogalkotási terület, ezek nemzeti jogalkotási területek. A nemzeti hatóság pedig úgy döntött, hogy ebben az esetben állampolgári, állam, adófizetői pénzekhez nyúl, amelyet ebben az esetben nem a főigazgatóság nem akadályozott meg, hiszen ez állami segélynek minősült. Nem szeretném a főigazgatóság ezen döntését, ezen döntése felett ítélkezni, de azt el kell mondani, hogy a bizottság banki nyilatkozata előírja a teher megosztását a különböző értékpapír eh, tulajdonosok között, de nem kötelezi őket a teljes feltőkésítése, beillintve. Ne értsen félre. Ezzel a likvidációs támogatás engedélyezése nem tökéletesen er, nélkülöz minden realizmust, amennyiben szükség van ilyen lehetőségre. Tehát nem lehet tökéletesen kihúzni ezt a lehetőségek közül, de tény, hogy kell lenni egy határvonalnak ezen eszközök között. Köszönöm. Igen, fontos megemlíteni, hogy ezeket a bankokat likvidálták, tehát bezárták, így ugyanis különbséget kell tennünk az egyes esetek között. Ez a Perez, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük Königasszonynak a bemutatót. Úgy vélem, nagyon fontos pillanat ez a bankunió történelmében, amit most láttunk. Hiszen ez volt azon eszközök első használatának esete, amelyeket közösen állítottunk össze. Persze volt már egy osztrák eset, melyről nagyon kevesen beszéltek, de mindenek ellenére Ön egy hónapon belül három esettel is foglalkozott ezen a területen. Lássuk meg, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ezen eszközök használatából, melyet a már meglevő jogszabályaink használatából vezettünk le. Az Európai Parlamentben komoly a vita a kockázat megosztása és a kockázat csökkentését szorgalmazó gondolatok között. Ha figyelembe vesszük az összes olyan nézőpontot, melyet ön felsorolt, és természetesen ez egy olyan vita, amelyel kapcsolatban a jövőben jóval a részletesebb is mehetünk, akkor felmerül a kérdés, hogy nem gondolja úgy, hogy nagyon gyorsan le kell vonni azt a tanulságot, hogy igenis be kell vezetnünk a backstop eszközét. Természetesen ellentét van a kockázat megosztás és a kockázat csökkentés között, de egyeseket esetleg csábíthat az, hogy a más irányba fordítsák a hajót teljes egészében. Az MREL helyett felmerül a kérdés, hogy minden területen jobb minőségre van a szükség, stb. De úgy tűnik, hogy konkrét, valós backstopot még sosem értünk el. Ha megnézik, mi a, milyen volt ez a három eset, szerencsére nem volt szükség backstop jellegű óvintézkedésre, ugyanis, hogyha mégis szükség lett volna rá, valószínűleg katasztrofa lett volna a végére. Lehet, hogy meg kell változtatnunk a prioritási sorrendünket, és az óvintézkedéseket előre kell vennünk. Köszönöm. Én azt mondanám, hogy mindkettőre szükségünk van. Mindenképp szükségünk van a backstopra, az óvintézkedésekre, ezért ezzel kapcsolatban is megkezdtük a munkát kérdés, ezt nyilvánosan is lenyilatkozza, hogy ez valóban sürgős, és ezzel dolgozunk, mielőtt tovább lépnénk? Válasz. Egyensúly jelleggel szeretnék válaszolni, mind a kettőre szükség van, egyikre sem lehet várni, nem lehet megállni. Az óvintézkedésekkel kapcsolatos munka elindult, technikai szempontból nagyon komplikált munkán megyünk, munkarészen megyünk keresztül, ezért semmiképpen nem gyors, a negyedik SRF keretében dolgozunk rajta, de egyetértek önnel, hogy ezzel folyamatosan foglalkozni. Ugyanakkor ez att az MREL szabályokat is tovább kell vinni, ugyanis egyértelmű, hogy a backstop, az óvintézkedés csak utolsó lehetőség lehet, Előtte biztosítanunk kell azt, hogy a bankok rendelkeznek a megfelelő garancia alapokkal annak érdekében, hogy, hogy ne is jussunk el erre az utolsó lépésre. Ezért én remélem, hogy a jövőben a megfelelő irányba haladhatunk tovább. Köszönöm. A társjogalkotók mi vagyunk, meg a tanács végső soron. És emlőjük a tanács is mozdul majd. Case, Case nem látom, de bocsánat. Na, hagyományosan ott szokott ülni, ott keresem most is, bocsánat. König doktor, köszönöm, hogy eljött, és ránk szánta idejét. Visszatérnék az egyensúlyhoz a szanálás, mint módszertan, és a tagállami szanálási törvény között. A CCP jogszabályban, ahol azzal birkózunk, hogy vajon egy, egy egységes rendszer, elégséges volna minden stakeholder, stakeholder kiegítésére, független attól, hogy ki a hibás illetve a non-default helyzetekben ezeket az ösztönzőket nem feltétlenül követi le a rendszer, illetve a szolgáltatás folyamatos nyújtását sem szolgáltatja, sem nyújtja a kritikus infrastruktúrában. Az EU28 tagállamban elég mozaikszerű a szanálási jogszabály. Vajon itt ez single resolution mindenképpen a jobb megoldás? A Banco Popular esetében említették ugyan a példát, de nem az elmúlt hetekben nem minden olasz bank esetében volt kielégítő a, a megoldás. Vajon mik az előnyei a szanálásnak szemben a normális tagállami jogszabályokkal, és fel lehetne tárni azt is, a kritikus fontosságú piaci infrastruktúrára milyen kihatásai vannak annak, hogy a clearing tagok, CCP-k esetében, amelyek rendszerfontosságúak, hogyha a a tagállami jogszabályokat alkalmazzák hogy egységes szanálás ellen, vagy annak nincsen egyéb úgymond nokon hatása. Hát ez meglehetősen jó kis kérdés volt. hogy kezdjem azzal, hogy mik az előnyei a két rendszernek. Az a rendszer, amelyet a bankunióval beindítottunk, egy két pilléres rendszer. Felügyelet és szanálás tekintetében is kb. 4000 bank a tagja a bankuniónak, és a 125 legnagyobb bank felügyelete az ISS-ben valósul meg, a többi tagállami hatáskörben van felügyelet alatt. A felügyelet ügyében, ahogy Daniel Luz is elmondta, a jogszabályokat kell harmonizálni, hogy mindannyian ugyanabból a kottából énekeljünk, és ugyanez a érvényes a szanálásra is. Az SZIB esetében a legnagyobb bankcsoportokra valósul az meg, és itt egy konkrétan rájuk szabott jogi rendszert indítottunk el, mely az egységes szanálási alaphoz való hozzáférés, mint legutolsó lehetőséget tartalmazza minden más esetben, mikor nincs költség államadósági része a dolognak, akkor a bankoknak nem kell ehhez a rendszerhez fordulniuk nem szanálhatóak ilyen értelemben, hiszen a szokásos tagállami szanálási eljárásokban vehetnek részt. Lehet az arányosság elvérvényesnek is nevezni, Hát mindenképpen szükség van arra a keretben, hogy harmonizáljunk. A ccp esetében viszont egy teljesen más ö, intézmény számról beszélünk, és olyan intézményekről, olyan bankokról, amelyek erősen összekapcsolódnak, mélyen integrálódtak a legnagyobb bankokkal, amelyek a clearing rendszer tagjai is, és a CCP rendszer bukása nyilvánvalóan lecsapódna ezeknél a bankoknál is, ahogy visszafelé is igaz ez. Itt én úgy hasonlítésszerűen azt mondanám, hogy mindenki tegye fel magának a kérdést, valójában azt akarjuk, hogy nemzettagállami rendszerek működjenek e tekintetben, vagy inkább erre a viszonylag kicsi bankszámra, amely viszonylag kevés bank, ö, tagállamban működik, inkább egy európai módszertant alkalmazzunk, és kapcsoljuk össze a banki felügyelettel, azt figyelembe véve, hogy az egyik tagállam a másik nélkül nem állna meg e tekintetben a kihatások miatt. Tehát ez esetben könnyebben töretünk lányzsát e, egy európai megoldás mellett, már csak a méretgazdaságosság okai miatt is a ccp beszélve. Kicsit ugye nem, nem felkészületlenül adtam meg a választ, mert nem tudom fejből a, a számadatokat, hogy, de szerintem e, az érvelés helytálló a ccp magukról vajon az, hogy NC, egy NCW nem volna elégséges. Hát mindig végig kell gondolni a szanálásnál, az európai szanálásnál, hogy érve, értelmes e-, ezt az megtenni, mint a tagállami rendszerekben. Azt kell tehát biztosítani, hogy nem egységesen kezeljük ezeket. Nemzetközi szinten is megvitattuk ezt a témát, és van néhány nagyon nehéz kérdés abban, azt illetően, hogy az, a CCP-k saját szabályrendszerük tekintetében, ahogy működnek, hogy írják le a vesztességeket, és vajon a szanálás tekintetében ez helytálló és Van néhány olyan alapvonal, ahol FSP-nek a következő 12 hónapban bizony lépnie kell majd. Köszönöm szépen, Ramon Tremósz a következő kedves feltevője. Tisztelt Königasszony, üdvözöljük a parlamentben. Az elmúlt hónap során két olyan esetnek is tanulj voltunk, amelyre az ISRB két külön módon reagált. Az elsőnél a Banco Popular esetében a saját hatáskörében intézkedett, az EU, szabály, EU szabályok szerint feltőkésítve azt, a második esetben az LKB e úgy nyilatkozott, hogy a Banca Vicenza és Banca Benata túl kicsi ahhoz, hogy veszélyeztesse a pénzügyi stabilitást, és itt a bank, az olasz csőtörvény lépett be. Végső az olasz adófizetők pénzéből tők is tették fel, mielőtt eladták volna a bankintéze Szampallónak, holott a két bank előtte össze akart olvadni, hogy egy 60 milliárdos tőkével rendelkező egységes bank alakuljon. Két kérdésem az első a Bokon Populárral kapcsolatban. Az SRB-nek volt-e tájékoztatása a spanyol TB alapok, illetve igazgatás felé kimenő pénz folyamatokról a szanálás előtt közvetlenül, volt erről információ. A másik esetben viszont tekintet arra, hogy a két bank össze akart olvadni, vagy az olasz jogszabály alkalmazása azt jelenti -e, hogy minden olyan bank, aminek a mérlegfőösszeg a 60 milliárd alatt van, az SRB hatáskörén kívül áll majd? Köszönöm szépen a válaszát előre is. Vielen Dank. Én is köszönöm a kérdést. Az elsőre válaszolva, a Banco Popular és a Veneto és Vicenza bankok között az, számunkra az volt a fő különbség, hogy a Banco Popular 150 milliárdos mérleg főszeggel egy elég nagy súlyú KKV hitelező banki vállalkozás volt. Tehát úgy láttuk, hogy van közé, közérdek fűződik ahhoz, hogy szanáljuk már csak üzleti jelentősége miatt is a Santander nakolajladás előtt. A két velencei bank esetében viszont, amelyek elég régóta evickeltek nehéz helyzetben, valóban össze akart olvadni a két bank, ám az, hogy ez élet, ez, ez sikeresnek tekinthető megoldás lett volna vagy sem, ezt az LKB-tól kell megkérdezni. Hát a tőkenövekményt hozott volna kérdés, hogy hozott volna a tőkenövekményt ez. Nem, ebben nem nekünk kellett dönteni. Amikor mi beléptünk e bankok működésébe, már tavaly a szanálási terveinkben is szerepeltek, mint bármely más érintett bank is, itt is nagyon világos volt az, hogy nincs ö, magánszférabeli megoldás, nem kínálkozik, és a két intézmény esetében arra jutottunk, hogy a nagy dekatalizátor hatás miatt saját ügyfélkörüknek jelentős részét már elvesztették az elmúlt 24 hónapban, és a kritikus funkciók, amelyeket a bankok elláttak, már könnyen behelyettesíthetőek más piaci szereplőkkel ugyanebben a földrajzi térségben. És nem voltak összekapcsolhatóak, hiszen holott ez a két fő feltétel ahhoz, hogy a közérdek fennállását meghatározzuk, megállapítsuk. Én eloszlatnám azt a, szembefülnék az az érvel, hogy az 55 vagy 60 milliárdos mérleg főösszeg az a határ, amely alapján döntünk, hogy szanálunk-e vagy sem egy bankot. Egyéb sajátságos kritériumok alapján döntünk ez, ez ügyben, nem pusztán a mérleg főösszeg alapján, és mint mondottam, a döntés lehetett volna az is, teljesen más is egy évvel vagy másfél évvel korábban ugyanezen bankokra vonatkozóan. Ám azok, ezek a bankok ö, ö, kiestek a piac körükből olyan mértékben, hogy nem láttuk, hogy közérdek fűződne ahhoz, hogy szanáljuk őket. Remélem, hogy megválaszoltam ezzel a kérdését. Még van 13 másodpercem. Nem válaszolta a populára vonatkozó kérdésemet meg. I didn't want... Nem akarjuk kihagyni. Hm. a... Arra tegasztott bennünket, hogy ez a bank jelentős likviditás veszített, tehát jelentős pénzmozgás ment el tőle, ám azt nem kellett vizsgáljuk, ki vette ki a pénzét a bankból, melyik milyen szereplő. Ilyen módon nem tudok válaszolni a kérdésére. Az azonban nagyon világos volt, a bank tevékenységét lekövetve, hogy azon a kedden, mikor úgy döntött az LKB, hogy a bank bukásban van, a kérdés az volt már csak, hogy vajon a bank képes-e elégséges likviditást a következő napra fenntartani, vagy sem. Ebben kell már csak döntenünk ekkor. Paloma López. Köszönöm szépen, Paloma López következik. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A Banco Popolár szanálásáról szeretném kérdezni. A szanálásra adott gyors reakció sikeresnek ítélte, aztán majd a piac dönti el, hogy valós probléma lesz-e belőle. Az európai szabályozó beavatkozása hosszú árnyékot vet, és nagyon sok kétséget hagy maga mögött. Ezért meglepődött, amikor azt, meglepődtem, amikor azt mondta, hogy minden jól zajlott koordinált, koordinált módon, amikor a részvényesek és a meg, megtakarítók mindent elvesztettek a Banco Popular szanalásakor. Tudná tehát tisztázni azokat a dolgokat, amelyben az RSB nem volt prudens. Azt szeretném tudni, hogy miért fogadtál a Deloitte kritériumait, a bank, eh, arról, hogy a Banco Popular eh, insolvens, fizetésképtelen, amely, eh, amennyiben ez ellentmondott más értékeléseknek, különösen a stresszteszteknek. Azt szeretném tudni, hogy vajon az EU is úgy gondolja-e, hogy az SRB intézkedése likviditási válságot okozott, és hogy miért úgy, igaz, úgy érvelet az EU, hogy szeptember 5-én erre nem volt szükség. Azt szeretném tudni, hogy ön miért, hogyan értékeli, hogyan igazolja a bank problémájának eh, leszűrését a eh, betéteseknél. Azt gondolom, hogy eh, megpróbálok válaszolni a kérdéseire. Azt gondolom, hogy a Banco Popular szanálása a BRD keretében valóban sikeres ügylet volt. Elértük, hogy ne gyűrőzön tovább, ne okozzon pénzügyi bizonytalanságot a piacon. Elismerem, és mindig is elmondtuk, hogy senki sem boldog akkor, hogyha szanálni kell, és a tőkések és az alárendelt értékpapírok tulajdonosai elvesztették a beruházásaikat, de hogy tisztességesek legyünk akkor, amikor egy ilyen értékesítési folyamatot szervezünk, akkor mindig a legjobb megoldást kell választani, és mi is nekünk sikerült tisztességes üzleti tranzakciót végrehajtani. Ön említette a Deloitte értékelését és a stressztesztet. Nagyon egyetemen szeretnék fogal, fogalmazni. A Deloitte értékelését a szabályzás írta elő, amely nek független értékelésnek kell lennie, és amely a határozatot hozó, amely a szanálási hatóságot tájékoztatja az egyes szanálási eszközök várható eredményéről. Ezt be kell ismernünk. A stressz stresszteszt viszont egészen más dolog. A tesztet 2014-ben és 2016-ban készítette az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank, ezek olyan forga, előre tekintő forgatókönyvek, forgatókönyvek ezeket a két, ezt a két eszközt nem lehet összehasonlítani, teljesen különbözőek. Vajon az SRB okozta-e a likviditás kiáramlást? E, nem látom, hogy mi okoztuk volna. Láttuk, hogy ez történik, és egy ponton be kellett avatkoznunk. Ezt a döntést az LKB hozta meg, amely úgy döntött, hogy csőd közeben van a bank. A Deloitte értékelés korábban megkaptuk, és nem beszéltem senkivel, aki azt mondta volna, hogy banktitkot fettek volna fel. Nyilvánosan azt mondtam e, e, egy interjúban, amikor, amikor Bloomberg kérdezett engem, hogy ezt a bankot ugyanúgy vizsgáljuk, mint az összes többi bankot. Ez volt az egyetlen nyilatkozatom, e, és a Reuters e, akarta megtudni, hogy ki mondott nekik és mit, de az nem én voltam. Egy gyors kérdésem van még. A szanálás, e, vagy a, megtakari, a, a betétesek minden költségének vissza, visszajuttatását hogyan, e, próbálja megtenni, hogyan fogja megtenni. Nem biztos, hogy jól értettem a kérdést, mondja az előadó. Ennek a szanálásnak e, ne, az, a, a szanás nem érintette a populár nagy befektetőit, azok a betétek és hiteleket átvette a Krajra, és úgy kezeli, ahogy azt korábban kezelték. Köszönöm szépen König asszony, hogy eljött ma hozzánk. Három konkrét kérdésem van. Én is a Reuter kiszivárogtatására szeretnék rátérni. Tudom, hogy nem ön volt, nem ön szivárogtatott, de nagyon sok szerver ezt a kiszivárogtatást a likviditás központjába helyezte. Azt szeretném tudni, hiszen ön jobban tudja, mint én, hogy volt-e valami belső vizsgálat az SRB részéről, mert eh, ez egy nagyon fontos esemény volt az egész populár történetében, ezért okos lenne ezt végrehajtani. Ami a Deloitte jelentést életi és annak értékelését, valóban ezt a rendelet írja elő. Azt tanultuk meg belőle, hogy ez az értékelés három forgatókönyvet vázolt fel, ebből a pozitív, és szeretném, hogyha alátámasztanám, amit mondok, a pozitív értékelés se az egy másfél milliárdos volt, tudja ezt erősíteni, és ha ne, igen, akkor szeretném tudni, hogy mik az SZRB kritériumai akkor, amikor egy értékelést választ ki másokkal szemben, és annak alapján az döntés, van -e ehhez valamiféle kritérium, és eh, emellett azt is szeretném még tudni, hogy vajon az SRB me- nyilvánosságra hozza ezeket az értékelések. Van-e ennek valami akadálya, hogy a Deloitte értékelés megjelenjen? És az utolsó nagyon gyors kérdésem, ha megengedi az elnök, a Spany spanyol nemzeti bank helyettes elnöke azt mondta, hogy a Banco Populára jutottak hozzá az illához, ez nagyon megle meglepő, hogy nyitvatartási időben eh, bezárt a bank akkor, hogyha volt valami járulékos veszteség. Szeretném, hogyha igazolnád Banco Popular eh, alelnökének nyilatkozatát. Köszönöm szépen, volt-e valami járulékos veszteség? Let me... Eh, Ellen, ellenkező irányban kezdenék. A megjegyzés, amelyet a bank, Nemzeti Bank alelnökövnek megjegyzését illetően vele kell beszélnie. Minket az Európai Központi Bank kedden, kedden éjjel tájékoztatott arról, hogy a bank csőd közeli állapotban van az ő éle, értékelésük e, szerint, és nem tudja következő nap fedez, e, fedezni a kivéteket. A bank nyitottatási időben e, zárt be. Ami a Deloitte jelentést illeti, nem, ezt nem fogjuk megjelentetni, hiszen nagyon sok bizalmas információ tartalmaz az értékelésről, de hogy nagyon világos legyek, egyelőre két jelentés van. Az egyik egy értékelés a, a bank mér, számlahelyzetéről, a másik pedig egy ért, független értékelés, amelyet egy számviteli, kompetens számviteli cég készített, és amely a szanási hatóság döntését tájékoztatja a különféle eszközök gazdasági következményeiről. Most nem tudom elmondani, mit tettünk, hogy az, amit tettünk, az, helye, az jó-e, hiszen ez időt igényel, és alapos vizsgálatot. Ma megjelentettünk a szanási döntés verzióját a honlapukon, az tartalmaz minden olyan információt, amely nem érzékeny vagy nem bizalmas, de hozzátartozik a szanálás eljáráshoz. A belső vizsgálatot illetően elmondhatom, hogy nagyon felzaklatott, és kértem a csapatomat is, hogy vizsgálják meg. Számomra a válasz nagyon egyszerű, még csak Európában sem voltam akkoriban. Olvastam róla némi késéssel, hiszen az Egyesült Államokban voltam. Egy percem van még. A különféle delai forgatókönyveket illetően három, külön, három ilyet vázoltak fel. Milyen kritériumok alapján választották ki a pozitíva vagy negatíva forgatókönyvet, hiszen nagy különbséget okoz a, a választás mivel az értékesítési eszközt használtuk, a jelentéssel tájékoztatunk a döntésről. Egy bank értékesítés kell egy, kell egy vásárló, és kell egy vásárlási ár is. Köszönöm szépen. Barbara Kappel következik. Danke, Frau Dr. König, dass Sie heute zum zweiten Mal bei uns im Ausschuss sind. Ich erlauben Sie mir... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Tűnik asszonynak is, hogy eljött ide hozzánk. Még egy kérdésem lenne a szanálásról, csak hogy biztosan jól értettem-e ezt a csődeljárás kérdést. Azt láttuk, hogy Olaszországban ez a két bank, a Banco Veneto és a Banco Popolár di Vicenza a nemzeti csődeljárás alapján lett eh, felszámolva, és hogy ön mondta, ideális esetben ez, ezek a nemzeti csődeljárások, csődrendszerek is harmonizálásra kellene, hogy kerüljenek, és így a kisebb intézmények is megfelelő szanálásra jutnának, mint ahogy a mai példából már láttuk. Emellett elmondta, hogy 6,6 milliárd euró folyt be az SRF-be, az SRF-be amely most már mintegy 14 milliárd euróval rendelkezik. A kérdés az, hogy ez terv szerint is így működött, vagy felmerültek-e problémák? Egy harmadik kérdés pedig a bankcsomagra vonatkozóan, amely éppen előttünk áll. A felszámolási tervek értékelése szempontjából fontos az, hogy egyszerű point of entry, vagy többes point of entry megoldást választunk a jövőben. Ugyanis a bankok ebből számos különböző implikációval találkozhatnak, fontos lenne ezzel kapcsolatban is döntésre jutni, ugyanis mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai. Az egységes point of entry nagyon jó lenne az integrált bankcsoportoknak a homogén környezetekben, a többes point of entry pedig más bankcsoportoknak nyújtotta előnyeket, mint a leányvállalatokkal rendelkezők. A kérdésem az lenne, hogy melyik megoldást tekinti ön, illetve az ön intézménye előnyösebbnek Elsőként az első kérdéséhez, első kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Igen, jól értette, amit elmondtam. Úgy vélem, hogy egy olyan rendszerrel rendelkezünk, amely a kisebb bankok számára a csődeljárást írja elő, és csak a nagy, komoly közérdeket szolgáló bankokra vonatkozóan alkalmaznánk a szanálási eljárást. Ez azt jelenti, hogy a kisebb bankokra vonatkozóan nem állítunk fel szanálási terveket, ugyanis nekik az MRL szabályokra sincsen szükségük, jóval kevesebb követelményt kell teljesíteniük. Csak a valóban nagy, jelentős intézményekre vonatkoznak majd a teljes szanálási tervek és az MRL követelmények. Ami az egységes szanálási alapot illeti, minden a tervek szerint működött. Elvégeztük a kalkulációkat itt Brüsszelben, belső számításokon keresztül, és a tagállamok beszették a szükséges alapokat, és át is utalták azokat. Azt hiszem, hogy június végén volt a határidő. Tehát ez a megfelelő irányba halad, a megfelelő számítások alapján történt ez a tőkegyűjtés. Azután a szanálási eh, tervek eh, az egyes, illetve a többes point of entry megközelítés kérdése. Hogy mi a preferált stratégiánk? Nos, nincsen preferált stratégiánk, ugyanis ez minden esetben azon múlik, hogy a konkrét eh, bank hogyan szerveződik. Egy integrált koncepcióról van szó, ahol a finanszírozás központosítva van, ahol sok belső funkció központosítva van az intézményben, ott az egyes point of entry a legérdemesebb stratégia. Más esetekben azonban a többes point of entry is jó stratégia lehet olyan bankok számára, amelyek független leányvállalatokkal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy korábban is elmondtam már önöknek is, hogy én azt várom, hogy az előrelépések során viszonylag sok olyan esetet látunk majd, amely valahol a középutat célozza meg. Például egy konkrét jelentős csoportra vonatkozóan egyes point of entry-t valósítunk meg, más esetekben viszont vannak olyan bankcsoportok, ahol regionális központokat látunk majd. Mindig azt mondjuk, hogy ez nem, ez nem, nem az ember nem választhatja ki, hogy melyik megközelítést választana, hanem megpróbáljuk a banki struktúrát lekövetni. Amennyiben felmerül politikai szándék, amely valóban felmerülhet, hogy a kockázat kezelés érdekében az egyik stratégiát részesítsük előben, előnyben, akkor ezt, ezt is figyelembe veszük majd. Kérdezhetek még egyet? Nem? Az elnök nem ad erre már szót. Nincsen több időnk. Kicsosz úr, megadom a szót. Köszönöm, elnök. Három-négy kérdésem lenne. Először, hogyan magyarázza azt a tényt, hogy a Banco Popular 2016. júniusában 2,5 milliárd eurós feltőkésítést eh, hajtott végre, majd 2017. Eh, júniusában csődbe ment. Annak ellenére, hogy a szenárió, amit a stressztesztben használtak a tőkekövetelmény felmérésére, eh, nem materializálódott megfelelően a spanyol gazdaság szempontjából, ugyanis úgy véljük, hogy a, én mindenképpen úgy vélem, hogy a spanyol gazdaság elég jól teljesít. A következő kérdésem. Ha jól értem, nekem úgy tűnik, hogy a Banco Popular szanálása olyan formában ment végbe, amely nem került semmibe az SRB részéről, illetve nem került semmibe a spanyol államnak és az adófizetőknek sem. Valóban így van ez? Ugyanis, hogyha ez a helyzet, akkor valóban óriási sikerről beszélünk. De lehet, hogy felmerül még valamilyen közvetett vagy közvetlen kérdés, közvetlen költség, amelyet, amit nem ismerek vagy nem értek. Harmadik kérdésem. Andrea, az IBA elnöke szerint a Veneto Bank esetében többféle közérdek definíciót alkalmaztak, az egyiket EU szinten, a másikat pedig a nemzeti hatóságok szintjén. Én úgy látom, hogy ez a különbség aláshatja az EU szanálási keret konzisztens alkalmazását. Hogy gondolja ezt ön? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Elsőként azt mondanám, hogy nem mondhatok semmilyen kommentárt arról, hogy 2016-ban tőkés, feltőkésített, feltőkésítette magát a bank, és 2017-ben mégis csődbe ment. Szeretném azonban kiegészíteni egy mondattal. 2017-ben a bank vezetősége elismerte, hogy cleanupra, tisztításra van szükség, és nagyon komoly veszteségeket könyveltek el. Azt hiszem, hogy ez a kérdés a felügyelőre, felügyeletre tartozik, nem ránk. Az a tény, hogy a stressztesz nem fette fel ezeket a dolgokat, talán azt mutatja, hogy a legrosszabb esetben ez volt az egyik olyan bank, amelynél a legnagyobb volt a különbség a baseline és a következő szenárió között. De, mint mondom, ez is a felügyeletre tartozik, sajnos nem ránk. Az adófizetők számára én is úgy gondolom, hogy hogy igaza van, és nem voltak költségek. Feltételek nélkül árusítottuk ki a Szentandreának a bankot, vagyis a Andrea, rendelkezik most a bankkal, ez tehát nem okozott költséget sem az adófizetőknek, sem más intézményeknek. És én úgy gondolom, hogy olyan bankról volt szó, ahol garantálhattuk az előresotolt elősorolt hitelesek jogait és a letétesek hiteleit a fiókok kinyújtottak már a, másod, már a következő napon is, mintha semmi nem is történt volna. Azután a közérdek, a public interest definíciója. Andreo Andreas nyilatkozatában valóban különbség volt az Európai Uniós és a nemzeti szempontok között. Én azonban ezt nem látom kritikus kérdésnek. Megvizsgáltuk a közérdeket, és a BRRD szempontjából ezek konkrét, nem annyira konkrétan a kritikai funkciókra, hanem a pénzügyi stabilitásra vonatkoznak. Az Olaszország által megvizsgált terület jóval nagyobb mértékben figyelembe vette a munkanélküliséget, a szociális kérdéseket, stb., és a régióra való hatások mikroökonomiai nézetét is. Jó. Köszönöm szépen! A csőd más, mint a szanálás. Holmes Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm az elnök asszonyt. A Banco Popular szanálása továbbra is szürke zónák kérdése peti fel, ezeket tisztázni kell. Az első fázison megyünk keresztül, ahol a, a szanálási testület nagyon nyíltan, a közvélemény előtt nyíltan működik, ám magáról a szanálásról nem nagyon nyilatkoznak, a Reuters sem, ügynökség sem tudott beszámolni erről. Úgy nézett ugyan valakit a lap, de nem volt igazolható, hogy a, a testület munkatársa volt. A Bloomberg is hírt adott egy, egy bizonyos bankról, lehet, hogy ez lehet, hogy nem. Ön szerint az önök nyilatkozatai helyén valóak voltak-e? Nem azt mondom én, hogy ezzel önök okozták volna a pénzkiáramlást, vagy folyamatokat, de kérdés, hogy vajon a jövőben a jövőben ezeket a nyilatkozatokat jobban megvizsgálják-e majd? És egy nyilatkozat megtétele után más esetekben teljes csend volt. Volt egy Deloitte jelentés, amelyet bizalmasan kezeltek, és nem, tették nem tették nyilvánossá, csak később, ahol is egy olyan exposzt elemzés látott napvilágot, mi szerint a 2016-os cikk szerint önöknek kötelező lett volna a nyilatkozattal élni az elemzések eredményét közlendő, és a döntések hátterét ismertetendő. Dombrovskis biztos ma reggel egy sajtókonferencián azt mondta, hogy a szanálást ö, eredményét a bíróság előtt kell, is meg lehet majd támadni. Tehát önök hogy látják a következő hónapokban milyen igények merülnek majd és követelések ezzel kapcsolatban? Szerintem az elemzési fázisban kell zárt módon elemezni, és aztán teljesen nyíltan kell a konkrét lépéseket megtenni. A Banco Populárban pont ellenkezőleg haladtak. I would Hát én elég eh, kerekperec azt mondanám, hogy nem helytálló az a, nyilat, az a mondata, hogy nyíltak voltunk az elemzés során, és teljesen csendben voltunk a cselekvések idején. Hagy lépek egy lépéssel vissza. Mi sosem kommentáltunk egyes bankokat, vagy intézményeket. Az a kommentár, amelyet az egyetlenem megjelent a, a televízió képernyőjén, feltették nekem a kérdést, hogy a Banco Populárral kapcsolatban mi a helyzet. Én azt mondtam, ezt a bankot ugyanúgy vizsgáljuk, mint bármilyen más bankot. Ezt egyébként minden más bankkal kapcsolatban elmondom, és el is mondtam más bankkal kapcsolatban, de nekünk az a dolgunk, hogy ezeket vizsgáljuk. A Reuters, és hogy erről korábban már beszéltem én is, hogy a Reuters mit mondott, Hát a, szerintem magát a, a, a újságírót kell megkérdezni, honnan származott az információ. Én mondhatom, hogy tőlem nem. Az a csend, amelyről, ami utána beállt, nos, a jogi kerettel kapcsolatban reggel, június 7-én reggel kiadtunk egy valóban nagyon rövid, egy nagyon rövid verzióját a szanálási döntésnek, hiszen a jogszabály lehetővé teszi számunkra azt, hogy vagy egy összefoglalót tegyünk nyilvánossá, vagy teljes körű döntést hozzunk, amelyből kivehetünk bármely bizalmas jellegű információt. Reggel hétkor úgy döntöttünk, hogy inkább egy összefoglalót írunk, mert a másik eljárás hosszabb időt vett volna igénybe, és ezért ma magát a szanálási döntést tettük nyilvánossá, törölve ebből azokat az elemeket, melyek az európai jogszabályok alapján bizalmas információnak tekinthetőek. A következő téma, amely foglalkozni kell, ugye az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekre adott adandó válasz, ezekkel foglalkozunk, és e, e tekintetben e, értem Dobozkis biztos úr nyilatkozatát, a bárki, aki úgy gondolja, a tranzakció által érintett, annak két módja van jogi védelmet kérni. Az egyik a spanyol, ha jól tudom, administratív bíróság, de nem vagyok jogász, de a másik út az Európai Bíróság. Hiszen mi egy, döntött, egy szanálási döntést hoztunk, a spanyol kollégák ezt végrehajtották. Meg kell lássuk, mit lesznek a következő lépések. Hogy én ideges vagyok -e ezzel kapcsolatban. Szerintem mi nyugat lelkismertel mondhattuk, a meg, legjobb döntést hoztunk a spanyol pénzügyi stabilitás érdekében, a, betét, a bank betétesei és általában az állampapírok tulajdonos érdekében. Ez, volt egy utólag, lesz utalagos értékelés a döntésnek? Igen, ezt előkészítjük, következő lépés lesz az, hogy az expos értékelést elvégezzük. Köszönöm szépen, megint Gabriel Mátója a szó. Köszönöm szépen, eh, úr. A, beszéltünk a bankopopuláról is, meg az olasz bankokról. A bankopopulár ügye sikeresen megoldódott, ám nem paradoxon-e azt, az, hogy jóvá hagynak egy állami támogatást, egy nehéz helyzetben levő gazdaságban, miközben a szanálási testület meg azt mondja, hogy nincs közérdeket érintő kockázat. Van aztán az európai betétgarancia alapal kapcsolatban. Nem sokára megszületik a javaslat a következő két évre vonatkozóan, és nincs elég, nem, nem nagyon haladnak a tárgyalások. Ez szerintem aggályos a tanács és a parlament körében is igaz ez. Szeretném hallani a véleményét azzal kapcsolatban, hogy vajon ön szerint függetlenül a, a, a dolog hátterétől, például ugye tudjuk, hogy választások lesznek, lehet, hogy ezért akadt el a tárgyalás folyamata, de mégis, ő mit gondol a, arról, hogy nem, nem halad ez a dolog, nem haladnak a tárgyalások, és nem kellene az Európai Bizottság javaslatán módosításokat eszközölni, hogy jobban haladjon a dolog? Első kérdésére válaszolva, hogy vajon az vagy kommenterát illetően, hogy vajon miért döntöttek állami támogatásról egy olyan esetben, amikor azt mondtuk, hogy nincs közér, nem fűződik közérdek a szanáláshoz. Hát szerintem azokat kell megkérdezze, akik ezt a döntést meghozták az olasz kormányban és az Európai Bizottságban. Ám hadd legyek egy kicsit, hadd adjak egy kicsit mélyebb betekintést. Ez likvidációs segély volt, -e, illetve a bank eltűnte a piacról. Én mindig amellett érvelek, hogy kell hagyni némi mozgásteret egy a, a, a felszámolás végrehajtása körül, mert ez a típusú támogatás vagy segély más ágazatokban is megvalósulhat. Ám a bankszanálást illetően én azt a véleményt vallom, hogy ez mindig úgy kell megvalósuljon, hogy az adófizetők ne sértse, vagy legkevésbé sértse, a bail előbb kell megvalósulni, mint a bailout. out az kapcsolatban pedig egyetértek azzal, hogy kell egy európai betétbiztosítás. Ez a harmadik lába a banki uniónak. Hogy kell -e egy ellenbiztosítási rendszer, ezzel kapcsolatban nagyon sok gondolat van a levegőben. Egy dolog azonban világos, ha van egy közös felügyeleti rendszer, meg közös szanálási rendszer, akkor talán nem elég azt mondani, hogy ha valami félre megy egy adott tagállamba, akkor a letét garancia rendszert veszélyfenyegeti. Nagyon sok téma van előttünk az asztalon, de nem szeretném, hogy ez, hogy ez, mm, ne foglalkozunk időben azért. Jakob von Weizsäcker. Köszönöm szépen, Könnyű asszony, két kérdésem van önhöz. Az első az, hogy a, jel, a, a senior kötvényekre vonatkozó feltőkésíthetőség mennyiben valósulhat meg. A piacok egyre kevésbé bíznak abban, hogy a gyakorlatban megvalósul-e ez, megvalósulhat-e ez. A versenyképességi, versenyjogi főigazgatóság eh, vonatkozó döntése arról szólt, hogy sem politikai, sem gazdasági szempontból nem kívánatos túlzottan felrázni a rendszert ezzel kapcsolatban. mindemellett az Európai Bizottság a tilákkal kapcsolatos döntése arra alapozott, hogy az elősorolt kötvények a gyakorlatban is feltőkésíthetőek. Ön hogyan látja ezt az öt részt. vajon az elősorolt kötvények lehetnek tárgyai Bélinnek? Rosszul érzékelik a piacot? piacok ennek a lehetőségét? Vagy nekünk a parlamentben kell -e korrigálni a, a tilák jogszabályok körében ezt a kérdést? Második kérdésem a CCP ö, helyreállítási döntés, de jelenlegi emír folyamatban lehet, hogy van egy lehetőségünk arra, hogy a bankok esetében a ccp a döntés az egységes felügyeletre vonatkozóan a CCP-kre is meghozzuk. Ha ebben sikerrel járnánk, az persze felvetné a kérdését annak, hogy egy egységes hatóság jönne létre a szanálási döntésekre vonatkozóan, és ezt azt a kérdést is felvetné, hogy egyfajta államháztartási backstop jönne létre, vagy legalábbis egy szanálási alap erre a körre is. A banki oldalra kapcsolatban vannak tapasztalatai, ezért érdekelne, mit gondol arról ezt a kérdést, hogy lehetne európai szinten legjobban megszervezni, amennyiben felmerül az igénye. Ha próbáljam az első kérdését megválaszolni először. Van még némi tanulnivalónk, de azt hiszem, nagyon világosan fogalmazhatunk azért a VRD nem zárja ki az elősorolt kötvényeket a Bélinből, és ha azt tennénk, nagyon rossz jelzés is volna szerintem. Az előre sorolt kötvény egy hitelkockázati eszköz, ilyen értelemben a a banki vagy más területen lehet tárgya a Bélinnek a megfelelő rangsor szerint. Ha viszont úgy teki, hogy azt kérdezzük, hogy politikai szempontból ez helyén volna vagy sem, akkor a ö, rendszerben még vannak bizonyos örökségek, amelyek alapján megfogalmazott az az érv, hogy az elősorolt kötvény tulajdonosa végső soron a bank ügyfele, és ilyen értelemben, ha hogyha egy szanás ügyben az ügyfeleket figyelembe vesszük, ez a kör is figyelembe vehető, tehát vannak így mondanom átörökölt kérdések, ez is, ezek között tartozik. Az MRR döntésünkben pedig meg kell vizsgáljuk nyilvánvalóan azt is, hogy ebből mennyit kell alárendelni. Nem csak GCP, hanem más jellegű bankok esetében is, hogy legyen egy olyan réteg, egy olyan tőkeréteg, amely rendelkezésre áll, és amely vita felett állóan Bélin tárgya lehet. Ám ez nem feltétlenül teszi ezeket teljesen biztonságossá. Tehát ha az államkötvényeknél biztonságosabb volna ez, azért ez egy furcsa gondolat volna. Szerintem az előre sorolt kötvények bármely ágazatban hiteleszközöknek tekinthetőek. A másik kérdésre szerintem meg választottam Swinburne asszonynak adott válaszomban, indirekt módon. Én személy szerint úgy gondolom tudni, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a CCP-kre vonat, azon kevés számú CCP-re vonatkozóan, amelyre van szanálási hatóság, az erősen kapcsolódik a banki oldalhoz, hiszen erősek itt az, a átfedések és a kölcsönös függőségek. Az pedig, hogy kellene egy szanálási alap. Én egy lépéssel visszamennék, és azt a kérdést tenném fel, vajon tényleg szükség van-e egy CCP szanálásához tőkére, és miképpen kell meghatározni ezt a tőkeigényt. Itt pedig legyünk méltányosak. Európában nem adtunk még erre választ, és a nemzetközi körben éppen jövő évvel van napirenden az a kérdés, hogy mennyi pótlagos tőkére van szükség erre a célra, és mennyi kell ebből a CCP backstopjára, hogy Beres asszony fogalmazott. Igen, valamennyire szükség lesz, nem tudnám azonban kvantifikálni. A TILEK vagy az MRO valószínűleg nem ad meg fölválaszt a CCP által felvetett problémára. Köszönöm. Most azt javaslom, utolsó kettő plusz egy spontán kérdést egy csokorba tegyük fel, Krisztus úr először. Köszönöm. Görögországban és Cipruson az MPL-ek továbbra is nagyon magas szintet mutatnak. Senki sem tudja pontosan, vajon képesek leszünk-e csökkenteni gyors és hatékony módon ezek állományát, vagy sem. És mivel magas az a szint, ennek lehetnek destabilizációs hatásai. Ön meg van egyőződve arról, hogy a helyzet végül jó irányba mozdul-e majd tovább. Pervans Beresé a következő kérdés. Köning asszony. Ö, beszélt arról, hogy levonhatunk bizonyos tanulságokat az első körből a, a BRRD eszközök felhasználásának nagybani felhasználásának első köréből. A piacra gyakorolt hatásokat mérlegelték-e? Hiszen a BRD révén újra strukturálódik a piac. Ez folyamatban van. Lehet, hogy nem az ön konkrét hatáskörébe tartozó kérdés, ám ön jól látja az ön pozíciójából, hogy mennyiben illeszkednek a BRD-k a piac logikához. Különösen gondolok itt arra, arra az eszközértékre, amely feltételek között kereskedésben van. Vajon a jogszabálynak nincs-e prociklikus hatása? A Banco részvényeinek árát vizsgálva, vagy a Montipaszki ügyét hosszú távon nem érzik ez egy ilyen hatás? Kábel Salmon újra a következő kérdés joga. Köszönöm, elnök úr, két kérdésem volna. Nagyon örülök a Banco Popular populár megoldásának. Én ügyfele voltam ennek a banknak, végre nem, legalábbis elvileg nem az adófizető fizeti meg az árát. Persze van egy bírósági ügy folyamatban, ám mindenképpen rendezni kell ezt a kérdést. Azonban két kérdésem volna önhöz, asszonyom, mint a... Igen, a szanálás helyén való döntés volt, ám ön szerint nem kellene megvizsgálni, hogy konkrétan a szanálás előtt pontosan mi történt a kontrolling ellenőrzésben és a felülvizsgálatban. Nézzük, Konstantin azt mondta, hogy jól szerepelt a stressztesten a bank, a, a likviditása jó volt, fizetőképesen jó volt. Tehát akkor nincs értelme az ellenőrzésnek, ha ez történt. Mit gondol másodszorban arról a kérdésre, hogy a populáris spanyol bankokhoz megy, a Belencei bank olasz bankok tulajdonában megy át, abszolút de facto szűkül a banki unió a, a tranzakciók alapján a, több milliós veszteségeket kell elkönyveljenek a transnacionális bankok. Hát én inkább a felügyeleti hatóságnak intézett kérdések föl is tettük, de ön is most megkapja a válasz jogát. Ebben a sorozatban szeretnék válaszolni. Egyetértek. Ebben a két esetben azt láttuk, hogy nemzeti határozat született, és nem nemzetközi. Azt nem mondanám, hogy ez önmagában mindig így fog történni. Van, de voltak más esetek, Portugáliában például, ahol nemzetközi bankok vették át, határon túli bankok vették át az élető bankot. Szívesen eh, bele, a nemzetközi arénába, de itt most nem ez történt. A amit az e- központi bankkal kapcsolatban kérdeztek, mindkét kapacitásban monitoring és felügyeleti oldalról is azt a tanulságot vontuk le a piac átszerkesztésében. Egyetértek Perez asszonynal, remélem, hogy a piac megérti, hogy a kockázat árát megfelelően kell értékelniük. Nincsen ingyenebéd, és az állam se vállalja ezt át. Ezt pozitívan te- kezelem, tekintem. A populár bebizonyította, hogy a piac eléggé racionálisan reagált. A harmadik kés, NPL, Görögország, Ciprus egyetértek, hogy egyidejűleg azt az információt kaptuk az egységes felületi bizottságtól, hogy nagyon elfoglalja őket. A felügyeleti kérdés hosszú időt fog ez igénybe venni, és ez párhuzamosan fog zajlani az európai szinten, ahol is hiányosságokat, fizetésképtelenségeket próbálnak megoldani, de nem nevezném ezt az NPL részére útmutatónak, vannak más, felelő, más helyes lépések is de ez a rendszerben rejlő örökség. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét. A parlament figyelemmel követi a többi konkrét esetet is, és elgondolkodik majd rajta. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és a párbeszédet folytatni fogjuk megvitatjuk a következő lépéseket. Az egyik fontos tanulság az az, hogy meg kell valósítani a jogszabályi keretet, és pufferzónákat kell ezen belül létrehozni, meg kell oldani a likviditási kérdéseket, az óvintézkedések e, problémája is fontos, e, a hierarchiát ki kell alakítani, ebben nagyon sok a munkánk, E, ez megelőzi a jelenlegi szabályok felülvizsgálatát. Köszönöm szépen. Uh, Most 30 percre felfüggesztjük az ülést, és 6 órakor találkozunk az észpénzügyminiszterrel. Köszönöm. Dear colleagues, I would like to... Kedves kollégák, köszöntöm körünkben az észt pénzügyminisztert, egyben az ECOFIN elnökét, Thomas Tönisztét. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat a mai ülésre, hogy megvitassa velünk az ECON bizottsággal és bemutassa az észt elnökség prioritásait a gazdasági területen. Örömmel várjuk az önnel való együttműködést, az ön csoportját is, remélhetőleg, hogy kiváló együttműködési szellemben tudunk majd kooperálni a legjobb eredmények elérése érdekében. Örömmel üdvözöltük a prioritásait, és biztos vagyok abban, hogy jól fogunk együtt dolgozni nagyon komoly kihívások állnak előttünk. Számos releváns dosszéval kell foglalkoznunk és megvitatnunk a parlamenten belül és a tanácson belül is, illetve a két intézmény között is a következő hat hónapban. Ezért komoly munkára van szükség, de biztos vagyok benne, hogy kiválóan fogunk együttműködni egymással, és az EKON bizottság a lehető legjobb sikereket kínál, kívánja önnek az elkövetkezendő soros elnökség idején is. Megadom a szót, elnök úr. Köszönöm, Roberto. Üdvözlök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel. Észt nyelven szeretném elmondani gondolataimat, ezért kérem vegyék is fel a fülhallgatóikat, ugyanis saját nyelven is hallgathatják a beszédemet. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget önöknek, hogy bemutathatom a legfőbb prioritásokat, melyeket az észt elnökség előre vetít a gazdasági és monetáris témakörökben. Az elnökség Észország számára szimbolikus jelentőségű, nem csupán az elnöki funkciókat látjuk el ennek keretében. Én, mint számos kollégám a jelenlegi tagállamokban, nagyon személyes kapcsolatban vagyok az európai ideával. A jogállamiság és a demokrácia nem csupán absztrakt érték számomra, hanem személyes kapcsolatom is van vele. Ugyanis ezen érdek, értékek ellentétjét is megtapasztaltam már. Nagyon magasra tartom az európai idea alapértékeit, ugyanis pontosan tudom, első kézből tudom, hogy milyen az, amikor az embert megfosztják ezen alapjogoktól. Számomra és Észország számára is valóra vált álom az Európai Unió részévé válni. Nem félek ezt bevallani. Nagyon reméljük, hogy elnökségünk során demonstrálhatjuk mindezeket az értékeket, melyeket ez számunkra hordoz. De biztosítom önöket, hogy nem álmodozással fogjuk tölteni a fél éves elnökségünket, hanem kézbe vesszük a feladatokat. És ha megengedik, be is mutatom a tevékenységeket, melyeket előrevetítettünk. Észtország olyan pillanatban veszi át az elnökséget, amikor a gazdasági helyzet a különböző tagállamok között folyamatosan erősödik a bizonytalanság egyre csökken a gazdasági területen, és ösztönző azt látni, hogy a gazdaság helyreállása új munkahelyeket hoz létre. A munkanélküliség folyamatosan csökken. Azonban nem ülhetünk a babérjainkon a jövőben sem, hanem ki kell használnunk a jelenlegi pozitív gazdasági konjunktúrát, és azokat a lehetőségeket, melyeket a kiemelten előnyös finanszírozási lehetőségek nyújtanak az előre lépés érdekében, a gazdasági struktúrák javítása érdekében is, és a gaz- európai irányítás érdekében is. Mindkettőre szükség van annak érdekében, hogy nagyobb és inkluzívabb hosszú távú növekedést érhessünk el. A fiskális és gazdasági politikák koordinálása területén a középpontban a nagyobb döntéssel bíró szakpolitikai döntésekre kell koncentrálnunk, amelyek elősegítik a célkitűzéseinket. A tanács éppen most ért el egy megállapodást a felülvizsgált CSR-ek területén a 2017-es és 2018-as évre vonatkozóan. A következő hetekben a az elnökség vitát rendez arról, hogy mekkora előre lépést tudtak elkönyvelni az egyes tagállamok a ajánlások végrehajtásában. A célunk a közös és kölcsönös stimulusok bevezetése a gazdaságba. Továbbra is nagyon fontos a megbízható fiskális szakpolitikák biztosítása, amelyek biztosítják az egyensúlyt a gazdaság támogatása és a nemzeti költségvetések kiegyensúlyozottsága között. Az elnökség biztosítja azt, hogy a lehető leggyorsabban dolgozzuk fel mindazokat a döntéseket, amelyek a stabilitási és növekedési paktumhoz kapcsolódnak, és melyeket a következő hónapban benyújtanak a tanácsnak. A strukturális reformok végrehajtása és a felelős fiskális szakpolitikák végrehajtása a tagállamok érdekeit szolgálja, azonban ezek európai dimenzióval is rendelkeznek a lehetséges negatív vagy pozitív spillover hatások, melyet a tagállami szakpolitikák válthatnak ki más országokra, az eurózónán belül kifejezetten releváns kérdés. A jelenlegi gazdasági irányítási keretben még mindig vannak olyan konfliktusok, amelyek a nemzeti és az európai dimenziók között feszülnek. Például az Európai Fiskális Tanács is felhívta erre a figyelmet legutóbbi jelentésében. Általánosságban a költségvetési tanács neutrális költségvetési szakpolitikát vél megfelelőnek az eurózónában 2018-ra vetítve, azonban azt is figyelembe vették, hogy ez az általános pozíció nem érkezik el automatikusan abból, hogyha a tagállamok betartják a stabilitási és növekedési paktumot, sem a ciklikus pozíciókból nem magától értetődő. A gazdasági és monetáris unió mélyítése alapvetően azt jelenti, hogy kompromisszumokat kell tudnunk találni az egyes tagállamok hatásköre és Európa hatásköre között, annak érdekében, hogy gazdaságaink közös ellenálló képességét fejleszthessük. Természetesen ez a párbeszéd nem kizárólag a költségvetésekre vonatkozik, hanem számos más gazdasági területre, mint például a munkaerő és a termékpiacok, illetve a pénzügyi piacok. a gazdasági és monetáris unió végrehajtásáról kiteljesítéséről szóló vita viszonylag régóta zajlik, azonban a legutóbbi hónapokban egyre intenzívebbé vált. Elnökségünk alatt szeretnénk ezt a vitát is továbbvinni, főképp Tallinnban a szeptemberi nem hivatalos ECOFIN ülésen. Ezen vitához hozzájárul a bizottság egyik dokumentuma és azon kezdeményezések, melyet több egy tagállamok egy, csal, egy csoportja nyújtott be. A GMO mélyítéséhez természetesen szű, időre lesz szükségünk, időközben azonban tovább tudjuk erősíteni az Európai Uniót és az Euró térséget is, azzal, hogyha folytatjuk a jogalkotási dossziék fejlesztését, a beruházások, a bankunió, a tőkepiaci unió és az adózás területén is. Az elnökség nevében megígérem, hogy megtesszük minden tőlünk telhetőt, hogy a kooperációt a lehető legjobban előre hajtsuk, és közel együttműködésben maradjunk a tagállamokkal és a parlamenttel is. Szeretném felhívni a figyelmet néhány jogalkotási javaslatra, amely kiemelten fontosnak tartunk a következő hónapokban. Az első az Európai Stratégiai Beruházási Alap megerősítéséről szóló dosszié. A jogalkotási javaslat nagyon értékes dosszié, és az jogalkotási társak együttműködésével jött létre, akik májusban kezdték meg a trilógust. Meg vagyok győződve róla, hogy a megbeszélés végén gyümölcsöző eredményre számíthatunk, és megállapodásra jutunk, amelyet a holnapi trialógussal is tovább keresünk. Ennek következtében sikerülhet minél előbb lezárni ezt a kérdést. Valóban ilyen jellegű befektetésekre van éppen szükségünk a gazdaságnak. A bankunió kiteljesítése szintén az észt elnökség egyik prioritása, ez is egy régóta elindult projekt egy nagyon összetett, technikailag is komplex és nagyon érzékeny kérdéseket is érintő dosszéről van szó, azonban úgy véljük, hogy lehetőség van konkrét lépések megtételére. Hogy konkrétabb legyek? Az elnökség készen áll arra, hogy a parlamenttel megkezdje a tárgyalásokat a hitelezők hierarchiáról, hierarchiájáról és az átmeneti aspektusokat érintő kérdésekről a tőkekövetelmény irányelv módosításainak vonatkozásában. Mindezek mellett a lehető legnagyobb előrelépésre lesz szükségünk a közeljövőben. A kockázat csökkentésre vonatkozó bizottsági javaslat tekintetében is. A mai napon megegyeztünk az ECOFIN tanácson belül egy közös akciótervben, mely a nem teljesítő hitelekre vonatkozik. Minden megállapodásnak pozitív hatással kell lennie a kockázat megosztásra vonatkozó vitára. És elő kell, hogy segítse az európai szanálási alapfeloldási garanciáinak intézkedéseit és folytatjuk a technikai munkát is. A bankunióval párhuzamosan az elnökség folytatja munkáját a pénzpiacok uniójával kapcsolatban is. A legutóbbi hetekben a bizottság számos javaslattal állt elő a pénzügyi piacok, a tőkepiacok stabilitásával és a tőkepiaci unióval kapcsolatban. Itt a piaci infrastruktúra rendelet felülvizsgálatára és javítására is gondolok. A központi szerződő felekkel kapcsolatos rendeletre és az európai nyugdíjtermékekre vonatkozó dokumentumra is. A tanács a továbbiakban is foglalkozik ezekkel a területekre, területekre annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eredményt érjen el ezek megvitatásában is. Az elnökség emellett hozzájárul a bizottság időközi eh, felülvizsgálatának elősegítéséhez is a tőkepiaci rendelkezések vonatkozásában. Emlékeztetem önöket arra, hogy a társjogalkotóknak eh, megállapodásra kell jutniuk a negyedik eh, pénzmosás elleni irányelvvel kapcsolatban is. A terroristák finanszírozása és a pénzmosás elleni harc egyformán fontos a bizottság, a tanács és a parlament számára is. A terveink ezért egy, egyaránt kell, hogy ambiciózusak és megvalósíthatóak legyenek. Végül pedig pár szó a tisztességes adóztatásról. Általános aggály mindannyiunk számára az a terület. Hogy a profitot kell megadóztatni, ahol létrejött mindeközben, minimalizálni kell a piaci torzításokat, a hatásokat, és optimálisra tenni az adóbeszedés lehetőséget. A első hónapokban minden egyszerűnek tűnik, ám a valóságban nagyon nehéz elérhető cél ez. Össze kell egyeztetni politikailag kényes kérdéseket egymással. A tagállamokat aggasztják az egyforma egyenlő feltételek, azok érvényesülése, nemzetközi folyamatokat és a technológiai változásokat is figyelembe kell venni ebben a folyamatban, hogy konkrétabb legyek, az adóztatás egy egyre inkább digitalizált gazdaság körülmények között kell megszervezzük. Az elnökség optimista azonban, és bizonyos témadossziék realista kezelését megoldhatónak látja a következő hónapokban. Például a célunk az, hogy kompromisszumra jussunk az áfa csomagban, az ECOFIN tanács novemberi ülésén. Az elektronikus publikációk, a megáll, megfordított díjak, illetve az elektronikus kereskedelem héja csomagját illetően. Tehát újra tárgyaljuk azon li, lista elfogadását, amely nem együttműködő harmadik országokat sorolja fel. Aztán folytatjuk a tárgyalásokat a bizottság azon javaslatát illetően, amely tanácsi irány elvett, irányozna elő az adóelkerülési rendszerek publikálásáról, illetve a közös társasági alap létrehozását is megcéloztuk, és a digitális gazdaságban való adóztatás egyéb technikai kérdésével is foglalkozni szeretnénk. Az elnökség mottója az egység az egyensúlyban. A kulturális, nyelvi és gazdasági sokfélesége Európának az a legfontosabb érték, amelyet, amely a legnagyobb eszközünk, ezért kell együttműködést ezek alapján erősíteni az elnökség szeretné fenntartani ezt az egyensúlyt. Az innovációt és a tradíciót is egyensúlyba kell tartanunk. Senki sem szabad magunk mögött hagyni, hátrahagyni. Európa az életminőség területén világhatalom. A gazdasági nyitottság, a kereskedelmi és társadalmi nyitottság értékeit meg kell őriznünk, és mélyíteni kell. A biztonságot fenn kell tartanunk mindezen szabadságjogok fenntartása mellett. Köszönöm. Köszönöm, Tomás, ezt a kiváló prezentációt. Teljes mértékben egyetértek azokkal a prioritásokkal, amelyeket vázoltál. Jó híreink is vannak, hiszen ma szavaztuk meg az első gyorsított eljárásos, fast track csomagot, és a másodikat is előkészítettük. El is kezdjük majd a három oldalú intézménykönyvű párbeszédet a bankcsomaggal kapcsolatban önökkel, veletek. Egy kérésem is volna, nem tudtuk a Máltai elnökségig is a két legfontosabb trialogust az EFSA 2 és a pénzosán irányelv témájában befejezni. Számítunk az észt elnökség segítségére, hogy új lendületet adjon ennek a trilógusnak, kompromisszumokat kell találnunk, jó megoldásokat, be kell fejezzük a két témadosszié tárgyalását, igaz ez az EFSA-ra is, mert több beruházásra van szükség Európában, és fontos a pénzmosás elleni harc is, és ez a javaslat nagyon fontos elemekkel egészíti, az, egészíti ki az előző irányelv tartalmát, nem szeretnénk, ha ezek a témadossziék elakadnának. Menniük kell, nem várjuk persze, hogy egyik napról a másikra megoldódnak, de az fontos, hogy mozgásban legyenek ezek a témák, és mielőbb lezárjuk a tárgyalásokat. Ez egyfajta politikai kérés, amelyet megfogalmaznék ehelyt, és hangsúlyozni szeretném azt is, hogy üdvözöljük az adózással kapcsolatos meglátásokat, a CCTV eh, tehát a közös adóalap témájában felelős előadóink itt vannak. Ezek nagyon fontos kiegészítői a méltányos adózási, de a tőkepiaci unió stratégiának is. Várjuk tehát a pozitív előrelépéseket a témadossziék ügyében a tanácsban. Először András Schwab kapszót. Köszönöm, elnök úr. Azért vagyok itt, mert Burkhard Balc nem tudott eljönni. Ám örülünk annak, hogy Észtország átvette a stafétát. Először is a gazdasági párbeszéd témájához érnék vissza, amelyel kezdte a beszédét. Azon, azon belül is az EMU mélyítésével kapcsolatos gondolataira, miszerint a kompetenciák itt majd problémát jelenthetnek. Azt kérdezném öntől, hogy vajon az észt elnökség mit tesz majd hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyek az európai pénzügyi miniszterek körében, illetve a monetáris alap körében kialakulni látszanak, és ahol pozíciókat kell elfoglaljanak. Aztán, hogyan látják az európai munkanélküliségi biztosítás kérdését, és a tanácsban milyen esélyi vannak ennek? Aztán a konkrét témákban folyó eszmecsere az ECON területén tudja, hogy a néppárt erősen támogatja a realista adóátláthatósági szabályokat, ezért támogattuk, hogy erős tárgyalási mandátum szülessen múlt héten ebben a témában. Azt szeretném tudni, önök a tanácsban milyen aggályokat látnak az országjelentések ügyében, hogyan lehetne az európai iparágokat megvédeni ott, ahol védelemre szükség van, ám nagyobb adó átláthatóságot teremtsünk ott, ahol erre szükség van, szintén az adófizetők érdekében. Elnök úr, ez a két kulcsfontosságú kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az EMU rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk javítani a működését természetszerűleg. Terveink között szerepel az informális Tallini pénzügyminiszteri ülésen felvetni ezt, és van is egy reflexiós dokumentum, melyet májusban terjesztett ki az Európai Bizottság, és mely jó alapja ezen tárgyalásoknak. Ugyanez a dokumentum jó összefoglalja is egyben azoknak a prioritásoknak, amelyek meghatározzák a közeljövő teendőit. Először is ö, meg kell valósítani a jelenlegi gazdasági kormányzási keret pontjait, újra kell alapoznunk, újra meg kell alapoznunk a rendszerbe vetett bizalmat, és strukturális reformokra is szükség van. Úgy költségvetés politikai, meg általában gazdaságpolitikai értelemben is a tagállamokban. Az is fontos másodszorban, hogy gyorsan tovább lépjünk a bankunió véglegesítése felé. Egyrészt a monetáris ügyekben, és a költségvetés ügyekben azt kell először megvizsgálni, hogy a miniszterek milyen hatáskörrel bírnak, bírjanak. Először is az intézményi kérdésekben. Ha ugye az egyik kérdés a másikhoz vezet, és újabbakat nyit meg. A költségvetés témájában nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az európai tagállamok mennyire törekednek minden fillért meg, megvágni, amely az, a GDP 1%-án túl menne a költ, európai költségvetésbe. Tehát ez fogalkörömmel harcolnak. Ez ellen, tehát ha ha növelnénk ezt a tételt, akkor nyilván más lenne, más funkciókat láthatna az eurózóna, mint, mint jelenleg, és másokat a tagállamok. Ami pedig az adópolitikát illeti, Mátától átvéve az elnökség és a elnökséget ott szeretnék folytatni, ahol ők abba hagyták. Kiváltképp a országspecifikus jelentések ügyében, meg a CSR irányelv témájában, az előző elnökségek sorában Szlovákia is nagyon sok munkát végzett, ezekben a témákban, is azt szeretném folytatni ezt a munkát. Az Európai Bizottság javaslata azonban nem csak arról szól, hogy növelnünk kell az adórendszerek és átláthatóságát, ezt ugye teljes szívünkből támogatjuk, ám gondolni kell az EU iparágak versenyképességének javítására és a világpiacokon, és arra, hogyan értelmezhetőek, értelmezhető a szerződések e tekintetben. A tanács jogi szolgálatának nagyon világos álláspontja van ezzel kapcsolatban, ugyanakkor a nagyon sok tagállam agályokat fogalmaz meg erről. A tanácsi munkacsoportokban tehát annak érdekében szeretnénk folytatni a munkát, hogy megoldásokat találjunk a tagállamok által megfogalmazott ezen aggályokra. Köszönöm, hogy remélem kielégítő választ adtam kérdéseire. Thank you. Én is köszönöm, Pervans Berez következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon sok sikert szeretnék kívánni az elnökségükhöz. Az év második fele mindig a legnehezebb időszak, nagyon sok nyomás nehezedik ilyenkor már az elnökségre hogy sikereket tegyen az asztalra. Néppárti kollégám kérdésére is reflektálva tenném fel a kérdéseimet. Vannak közös érdeket jelentő témák, ön is beszélt ezekről az EMU-n belül. Nem azt várjuk persze, hogy mindent megoldjanak a soros elnökség fél éve során, ám említette a szeptemberi informális miniszteri csúcsot, ez kulcsontossági lesz. Itt az Európai Parlamentben ugye még azt foglalkozhat, hogy ön hogyan, milyen jövőképet lát a, a tanács az Európai Parlament viszonyrendszerét illetően. Nekünk fontosságú ez, ennek alakulása. Ugye majdnem a végén járunk a program készítési időszaknak. Sok tagállamban egy nagyon hosszú és fájdalmas volt ez Görögországban különösen. Itt milyen szerepet lát a parlament számára. Ugye az állampolgárok egyre érzékenyebbnek látják ezt a témát, hiszen a tanács hoz döntéseket, amelyet sokan úgy látnak, hogy a nemzeti szuverenitásra rákényszerített döntéseként látnak, ugyanakkor számon kerhetőség nem áll ezek mögött, meg igazi közvita sem. Ez Eurogrupra is igaz, de általában az ECOFIN-re is hiszen az ECOFIN-ben fogalmazott meg, illetve ratifikálják az ország specifikus ajánlásokat. Ön hogyan látja e kérdés alakulását? Ami pedig a konkrétabb kérdést illeti, ugye államháztatási kérdéseket is felvetettek itt. Az elektronikus kereskedelem témadossziéjában mint hogyha, mint hogyha túlszor esett volna, elakadt volna az elmúlt elnökség ügyködése óta. Ön szerint milyen kilátásai vannak, an, kilátások vannak arra, hogy a témadosszié újraindulhasson? Mert az elektronikus publikációk és általában a könyvkiadók, kiadók, világ, vállalatok nagyon sokat várnak ettől az új szabálytól. Suur tänu küsimuse eest. Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Az utolsó kérdéssel kezdeném, az elektronikus kereskedelemről szóló anyaggal. Foglalkozunk vele, és a tanács elé visszük, amint ez elkészül amint sikerült a véleménykülönbségeket megoldani. És kérem, hogy nézze meg egy bizottsági dokumentumot, amely jó alap a további tárgyalásokra, de valóban nagyon összetett kérdésről van szó. Nagyon nehéz ebben a kérdésben gyors eredményeket produkálni. Köszönöm szépen. Uh, Először is nem válaszolt az első kérdésemre, az elég baj. Arra azt remélem, hogy később válasz, válaszol rá. A második kérdésem az volt, hogy nem tért a témára. Ez a dosszié, amely gyakorlatilag készen, készen volt, azt az egyik tagállam túlszulejtett. Tehát nem, tehát nem technikai kérdésről van szó, és egy bizonyos ponton ö, politikai akaratra lesz szükség, lesz szükség hogy ezt a dossziét újra megnyissuk. Köszönöm szépen! Annyit tudok mondani az e-publikációról, hogy a korábbi tanács napirendjére tűzte és tárgyalta, de az de egyhangúságra van szükség, és sajnos ezt nem sikerült megteremteni a tanácsban. De ahogy mondtam, foglalkozunk vele, és remélem, hogy le is zárjuk, mégpedig minden tárgyaló fél kielégítő módon. A bevezetőmben elmondtam, hogy azt reméljük, hogy az elnökségünk során le tudjuk zárni ezt az anyagot. De azt gondolom, hogy mégiscsak válaszoltam az ön első kérdésére. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Ashley Fox következik. Jó napot, miniszter úr, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma. Hadd gratuláljak Észtországnak mindazért a fejlődésért, amelyet a digitális innovációban tett, és az ön GovTech-ben elért eredménye, az egy olyan modell, amiből tanulhatunk e-, ebben az intézményben különösen. A virtuális valutára hivatkozok itt, és a főkönyvi technológiára. A Málta kormánya is ide tartozik, Gibraltár is közmeghallgatást jelentett be arról a rend, szabályozási keretről, amely ezzel a technológiával foglalkozik. Ez a keret progresszív, jól szabályzott és biztonságos környezet teremt, amelyben növekedése van lehetőség. Elvi alapú modell ez, amely minden cégnek, amely Gibraltárban dolgozni akar, biztonságot teremt, és nem folytja el az információt. Azt hiszem, hogy az ön országa ezzel szimpatizálni tud. Meg tudja mondani, hogy ön szerint az Európai Unió mit tanulhat Gibral, Gibraltár álláspontjából, és vajon az észt elnökség meggondolja ezt akkor, amikor jogszabályt fogad el az innovatív vállalatokról? Köszönöm, elnök úr. Tänan küsimuse eest Köszönöm a kérdést. Azért jöttem ma el, hogy az ECOFIN elnökeként szólaljak fel. Ezt a kérdést még nem tűztük napirendre tanácsi szinten. Azt gondolom, hogy a fintek mindenki nagyon fontos az általános pénzügyi rendeletekbe integrálni. A bizottság azt javasolta, bocsánat, megígérte, hogy a tőkepiaci unió keretében javaslatot tesznek majd az év végéig, és remélem, hogy lesz időnk a részleteket is megvitatni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Kóra Néverhajzen következik. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy csatlakozott hozzá, hozzánk az Ekonszak Bizottságban. Én Hollandiából jöttem, és egy polgártársam nagyon szereti az önök országát olyannyira, hogy egy marketing kampányt is indított, astonishing, tehát lenyűgöző szójátékkal, nagyon sok EST-vel kezdődő és végződő szót használt fel ebben. Miért tette ezt? Mindannyian ismerjük önt, és Esztóniaként, tehát Észtországként, és elismétlem azt, hogy amit Pervas Bereszt e, eh, eh, hogyha Esztóniából érkezik valaki, akkor remélhetően meg, megoldja az e-book kérdését is. Eh, hadd adjam át a kollégáim elismerését a digitalizációban elért eh, eredményeikért. Én is szeretnék egy fintekkel kapcsolatos kérdést feltenni. Nagyon nagy jövő jelentést fogadtunk el a fintekről a parlamentben, és a bizottság most zárja le a konzultációt, eh, és az akciótervet készíti elő az őszre. Azért, hogy felgyorsítsuk Eh, ezeket a fejleményeket, amelyre nagy szükség van. Kollégáimhoz, kollégámhoz Ashley Foxhoz hasonlóan azt annak örülnék, hogyha különféle fintek fejle, fejleményekre koncentrálnánk, nem csak a um, titkosításra, amely a pénzmosással kapcsolatban nagyon fontos, hanem általános kérdésekre is, minden fintek fejlesztésre. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a kérdést, eh, ezt az egész csomagot tárgyalnák a jelentésben, és a bizottság fintek akcióterve is az informális ECOFIN tanácson azért, hogyha a bizottság benyújtja az intézkedési tervét, akkor előre tudjunk lépni ősszel, és konkrét cselekvéseket tudjunk elfogadni azért, hogy mindezt gyorsan tető alá hozhassuk a következő fél évben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örömmel hallom, hogy vannak barátaink, akik szeretik Észtországot, és az ezt, tehát az észt osztó kampány nagyon népszerű volt. A saját gyerekeim is részt vettek benne a barátaikkal. próbáltak belekombinálni mindent, minden olyan szót, amely esztre végződik, vagy azzal kezdődik. Nagyon sok örömöt, örömre adott ez okot az országunkban. A fintek és a szabályozás kérdésében a következőt tudom elmondani. Gondoltunk arra, hogy informális csúcson szeptemberben megvitassuk a kérdést. És remélem, hogy jó ötleteket, konkrétabb elképzeléseket kapunk arról, hogy miként lehet erőre jutni, eh, és gyorsabb módon, ahogy mint korábban. Köszönöm szépen, hogy az elnök Papanimulis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszöntöm Önt az Európai Parlamentben, és nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Gratulálni is szeretnék azért a nagy előrelépésért, amelyel az ország adminisztrációt, közigazgatását megnyitották Radosz úr beszélt a plenárison nemrégiben, és megkérdeztem, hogy mit, hogyan kívánja elérni a szociális pillét, és azt mondta, ez, az egyik, ez az egyik prioritásuk. Ön el tudná mondani azt, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek azért, hogy a szociális pillért elősegítsék, hogyan tudják biztosítani azt, hogy ez nem csak egy címke, aminek nincs tartalma. A második kérdésem az, hogy a nem teljesítő hitelek esetében a tanács május 31-én állásfoglalást fogadott el arról, hogy az egész Európai Unióban 1,3 millió eurót tesz ez ki. Mit akarnak kerülni a bankfelügyeletek területében és a, és a csőtörvényel azért, hogy az olasz és a görög állampolgároknak segítségnek, hiszen ez számukra nagyon fontos. A harmadik kérdésem a pénzügyi harmoni, a költségvetés harmonizáció, az adó elkerül, elkerülés kérdése. Nagyon sok nemzet sokkal kevesebb adót fizet, mint a KKV-k, mint a nyugdíjasok, ezzel mit akarnak tenni? És végül azt hallottam, hogy ki akarja egészíteni a bankuniót. Egyelőre a harmadik pillért nem valósították meg, és a betétek garanciáját eh, ez elkerülte. Van egy bizottsági javaslat, de ez nem jutott előre, hiszen a tanács egyes tagjai jelentős akadályokat gördítenek elébe a harmadik pillében, pillében tehát nincsen unió. Mi az észt eh, elnökség terve azért, hogy ebben erőjussanak a bankunióban, Köszönöm szépen. Aitäh küsimuse eest. Köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag minden témát felvetett a kérdésében, de hadd kezdjem az elejéről a szociális pillérrel. Egyelőre be kell ismernem, hogy nem kaptam információt arról, hogy meddig jutottunk ezzel, és remélem, hogy Ratasz miniszterelnök jó választ adott önnek a plenárison. Ami a rosszul teljesítő hiteleket illeti, 2014 óta ezeknek az aránya csökkent folyamatosan, a pénzügyminiszterek mondták el ezt ma, és több oldalú megközelítéssel szeretnénk ezt a kérdést kezelni. Először is a felügyeletet kell fokozni, az Európai Központi Bank nagyon fontos szerepet játszik. Továbbá kell egy intézkedési terv a vállalkozók részére az egész Unióban, és harmadszor folytatjuk a fizetés képtelenségi struktúrák megoldását, e, végül pedig a bankoknak is át kell alakítaniuk saját üzletmenetüket, felkészültünk arra, hogy megváltoztassuk a jogszabályokat azért, hogy például a kockázat csökkentő intézkedésekre koncentráljunk. A betét biztosítási rendszer kérdésében elmondhatom önnek, hogy ezt nagyon komolyan vesszük, és átnézzük a javaslatot a tanácsban de felállítottunk egyes prioritásokat még eh, korábban. Először is döntöttünk arról, hogy a kockázat csökkentésre koncentrálunk, ezért ez a csomag az észtelnökség egyik prioritása. és egyetértésre szeretnénk jutni a parlamenttel a sürgős kockázatcsökkentési javaslatról, és más kérdésekben pedig azt reméljük, hogy eh, együtt tudunk működni tanácsi szinten. Ez a minimum, amelyet el kell érnünk a betétbiztosítási rendszerben. Hangsúlyozni tudom, hogy tovább folytatjuk a bankunióval kapcsolatos munkákat, és, ki és lezárjuk mindezt a betétbiztosítási rendszerekkel, Persze beszélni fogunk különféle lehetőségekről is akkor, amikor a betétbiztosítási rendszer tárgyaljuk. Thank you. We look forward. Köszönjük, és örömmel várjuk ezt. Segígó kollégának adom meg a szót. Köszönöm. És mi a zöldek is üdvözöljük a szavakat, amiket hallottunk, csak ahhoz tudok kapcsolódni, amit többiek is elmondtak szimpátiával vagyunk az országok irán, és mi magunk is nagyon romantikus emlékekkel emlékez, emlékezem vissza egy konkrét nyaralásra. Észország valóban csodálatos hely. Úgy látom, kolléga konkrétan kíváncsi az adott esetre. Kérem, várjon egy kicsit, később szívesen mesélek a nyaralásomról. De komolyra fordítva a szót. Elsőként annyit szeretnék elmondani, hogy valóban magas szintű prioritás az, hogy a pénzmosás irányelvet minél előbb befejezzük, mint azok után, ami történt. Annak érdekében, hogy elérjük ezt az eredményt, számos kérdéssel kell még foglalkoznunk, amelyel a tanács még nem foglalkozott megfelelően. Ez a parlament nagyon komoly munkát végzett már a panamai dokumentumokkal kapcsolatban, de szeretnénk még ennél komolyabb vitát és átgondolást is látni, például a a tulajdonok, a földhivatalok nyilvántartása és a tulajdonlási hivat, nyilvántartások tekintetében. Az önök országa például az átláthatóság minta példája. Úgy vélem, hogy számos más ország példát vehetne önökről, például az ilyen tulajdonjogok átláthatóságában bármilyen vállalatról legyen is szó. Ezért reméljük, hogy az észtelnökség hathatósan tud minket támogatni majd abban, hogy magas benchmarkot állítsunk a többiek elé is az átláthatóság területén. És hogy folytassam a szóviccet angolul, Észtország az adóelkerülés e, adóelkerülési elleni harc egy fő harcosa is lehet. ha az adó elkerülésről, e elkerülésről van szó, mint az angol szóvic is mondja, nem feledhetjük el, hogy önöknél nagyon egyedi az adórendszer, ugyanis a vállalati adózásban a egyik adókulcs 0%. százalék. Mit tesznek annak érdekében, hogy ezt az nullás adókulcsot ne tudják kihasználni olyan külföldi társaságok, amelyek szeretnék nem megfizetni a saját gazdasági társaságuk adóit. Azután két gondolatot szeretnék még felvetni, viszonylag gyors leszek. Előttünk áll még a közvetítőkkel kapcsolatos javaslat, melyet a parlament melegen üdvözölt, nagyon sok támogatást hallottam minden politikai csoport részéről a javaslat iránt. Azonban sajnos az ECOFIN keretében való vitát törölték. Meg tudja erősíteni, hogy ezt a dossziét is prioritásnak, prioritásként kezelik az elnökség során? Ugyanis ez is egy nagyon fontos akta az előrelépés elérése érdekében. Végül pedig sokszor hallottuk, hogy Észtország mindig egyet fog érteni Németországgal a gazdasági és a pénzügyi ügyekben, ezért lenne egy utolsó érdekes kérdésem. Adna -e egy-két olyan ötletet, ahol egyértelműen nem ért egyet Schäuble úrral? Én nagyon gyakran nem értek egyet az ő nézeteivel, és nagyon megnyugtatna, hogyha ön is mondaná egy-két olyan területet, ahol nem egyezik az önök véleménye. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm, Mr. Gigold, a kérdéseket és a hozzászólásokat. Nagyon érdekes, hogy Németország kérdése feljött, ugyanis én magam is németet tanultam először iskolában, és nagy örömmel beszélgettek, például Schäuble úrral és osztrák kollégámmal is, egyenesen német nyelven. Ugyanakkor annak is örülök, hogy többen is vannak, akik nagyon jól érezték magukat észországi nyaralásuk során. Csak találgatni tudok, de valószínűsítem, hogy miért volt olyan kellemes az ott töltött idő. De térjünk is át a pénzmosás elleni irányelvre. Szintén nagyon fontos témakör ez az ész elnökség számára. Azt reméljük, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk ezen, ebben a témakörben a trilógust. Holnap egy újabb lehetőségünk lesz arra, hogy konkrét lépéseket tegyünk. Az előző máltai elnökség nagyon jó munkát végzett a trilógus keretében ezeken a területeken, és szomorúsággal láttuk azt, hogy ez a kiemelten fontos módosítási csomag, melyről itt szó van, az a pénzmosás elleni javaslattal kapcsolatban, valahogy megváltozott, valahogy megrekedt a folyamatban. Van egy konkrét témakör, amely uralja a megbeszéléseket, ez pedig az adatok nyilvánosságra hozatala semmiképpen nem szeretnénk tisztességtelen, vagy nem egyértelmű, nem tiszta megoldásokat viszont látni a munkánk során. A tanács úgy véli, hogy garantálnunk kell azt, hogy a jogalkotás minden szempontból tökéletesen vízálló, tökéletesen stabil. Vagyis megoldást szeretnénk, de részletesen ki akarjuk ezt dolgozni. A mai napon sem sikerült kompromisszumot találni a tagállamok között ezen a területen, de ahogy elmondtam, nem ez a leglényegibb része a csomagnak. A legfontosabb az, hogy megállapodjunk a pénzmosásra, magára vonatkozó módosítási kérdésekről. A trilógus holnap folytatódik, és azonnal elkezdhetjük megbeszélni ezt a kérdéskört is. Azután megláthatjuk majd, hogy pontosan hogyan is alakul a végső megoldás ezen kérdésben, például az adatok nyilvánosságra hozatala témakörében. A tanács nagyon komoly előrelépést tett a parlamenttel szemben ezen a területen. Azután az ész adózási rendszerre kapcsolatos kérdése. Szeretném önt megnyugtatni. A jövedelemadó nem 0%, hanem 20%. A társasági jövedelemadó a pénz kivétele esetén szintén adózás alá esik. Az adó alapunk nagyon széles, nincsenek szektoriális vagy regionális adókedvezmények. Talán egy egyediség van, a profitokat akkor adóztatjuk meg, amikor azokat szétosztják, kivonják. És a közvetítőkkel kapcsolatos kérdés. Esetleg tudna erről is röviden néhány szót szólni, amennyiben erre a kérdésre is kívánt válaszolni? Igen, köszönöm. A javaslat nagyon új, ami a bizottság részéről érkezett. A bizottság csak a mai napon mutatta be a minisztereknek a javaslatot, és természetesen fel fogjuk ezt venni a munkaprogramunkba. Köszönöm a kérdést. Köszönjük! Barbara Kappel, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ide közénk, és bemutatta grémiumunknak is a prioritásaikat. Annak is örülök, hogy német nyelven beszélhetek önnel, hiszen elmondta nekünk, hogy ezt jól érti. Nem tudok olyan személyes példákkal jönni Észországgal kapcsolatban, mint a kollégák, de jövő héten én is meglátogatom az országot, ezzel tehát nekem is lesznek személyes tapasztalataim. Három gondolattal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Az első a költségvetési politika ön is nagyon odafigyel az ország specifikus ajánlások végrehajtására. Mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, az országok túlságosan lassan hajtják végre az ajánlásokat, és elmaradások vannak. Nem tudjuk, hogy az ösztönzők megfelelően vonzóak-e arra, hogy az országok valóban és jobban, hatékonyabban hajtsák végre az ország specifikus, az ország specifikus ajánlásokat. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy meg tudnál mondani közelebbről, hogy pontosan milyen ösztönzőket szeretne bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok jobban végrehajtsák az országspecifikus ajánlásokat. A második a tisztességes adóztatás kérdése. Felhívta a figyelmet a digitális gazdaságra, amely egy olyan téma, melyel ez a parlament már nagyon régóta foglalkozik és vitázik. Nagyon sok hiányosságot vettünk észre ezen a területen, és pont azt reméljük az önök elnökségéről, hogy a digitalizás digitalizáció területén segít nekünk az adózási területet is előrevinni, intézkedéseket hozni. Itt konkrétan az áfa különböző vetületeire gondolok. Például az elektronikus médiumok alacsonyabb áfa terhére és ennek lehetőségére. Reméljük ezen a területen is elérünk eredményeket. Ami az elektronikus kereskedelmi platformokat illeti, esetleg vehetnénk Nagy-Britannia példáját is legjobb bevált gyakorlatnak, ugyanis itt is nagyon jó rendszert alakítottak ki az elektronikus áfára vonatkozóan. Úgy vélem, hogy hosszú út áll még előttünk a megfelelő bevezetésre. A harmadik pont az, áfa, az adóelkerülés, amely mindig nagyon fontos témakör és aggodalom az Európai Unió költségvetése szempontjából. Az OECD adatokból és a BEPS akciótervből is számos adatunk van. Óriási a téma ugyanis. A kérdés az, hogy a BEPS-en előre az OECD irányába orientálódunk-e, vagy parlamentként haladunk tovább a saját utunkon. Az ECOFIN elnökeként pontosan hogyan értékeli ezeket a kérdéseket? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Ami a digitális gazdaságot illeti. Úgy véljük, hogy meg kell újítanunk az állandó tevékenységi terület definícióját. Nem a fizikai tevékenységi területet kellene definiálnunk, hanem szükségünk lenne egy virtuális tevékenységi hely meghatározására, és emellett ennek alapján kell meghatároznunk az adókötelezettségeket is. Európa a vezetője lehetne a globális fejlődésnek ezen a területen, és készen állunk arra, hogy megtegyük az első lépéseket ebbe az irányba. Ami az e-gazdaságot és az e-kereskedemet illeti. A máltai elnökségi fél év során elértük egy viszonylag széles megállapodást a szövege kapcsolatban. A javaslatnak ugyanis nagyon fontos szerepe van a digitális egységes piaci stratégián belül, ezért Észország számára is stratégiai jelentőséggel bír. Megegyezést szeretnénk elérni az ECOFIN novemberi ülése során is. Nagyon hálásak lennénk, ha a parlament az idő közben eltelt idő felénél ülésezne velünk. Tudjuk, hogy vannak technikai problémák is ezzel a dosszéval. Az importszervezetek és az online platformok kérdése továbbra is fennáll. Azonban készen állunk arra, hogy megoldásokat keressünk és találjunk ezekre a kérdésekre is. Vannak már terveink, amelyeket mindenképpen beszeretnénk vezetni. Olyan intézkedésekről van szó, melyek segítségével a jövőben is tovább folytatjuk a munkánkat, arról a pontról, ahol Málta abba hagyta a kötával kapcsolatos dosszié megbeszélését. Ezen tárgyalások a cikkek megvitatásának első körét minél előbb leszeretnénk zárni, és szeretnénk kihozni az első ajánlásokat az elkereskedelem adóztatásáról is. A konszolidáció csak akkor vezethető be közös tárgyalási alapként, ha a köta alapelveiről megállapodás születik. Köszönöm. Köszönjük. Ann Sander kollégának adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönjük a miniszter úrnak is a részvételt. Nagyon örülünk ennek a mai megbeszélésnek. Egy kérdést szeretnék önnek fentelni. A tanács nemrég elfogadott egy állásfoglalást a hitelezők rangsorolásával kapcsolatban a bankszanálási témakörben, és gyorsított eljárásban elfogadta az ESRF eh, szavatoló tőkére vonatkozó egyes témaköreit. A CRR és a CRD kontextusában. El tudja mondani az elnökség nekünk azt, hogy pontosan hogyan tervezik a tovább lépést, a dosszié, a bankcsomag, a CRR bankcsomag további részeivel kapcsolatban. Ide, gond, ide értem a CRR rendeletet, a CRD irányelvet, az SRM mechanizmust és az többi részt is a csomagból. Köszönöm a kérdést, Ander asszony. Az elnökség nevében elmondhatom, hogy folytatni szeretnénk a banki szektort érintő kockázatok csökkentését, és ezt a csomagot is mindenképpen tovább akarjuk juttatni az eljárásban. Új vagy átalakított intézkedéseket szeretnénk bevezetni, amelyek garantálják a pénzügyi stabilitást és a pénzügyi stabilitási célkitűzéseket. Ezek az intézkedések mind az Európai Unió, mind a tagállamok számára igen fontosak. Az egyensúly megtalálása a felügyelet és a szanálás, illetve felszámolás között kétségkívül jelentős témakör. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni magát a gazdaságot és az új fejleményeit is, valamint az igényeit, és megpróbálunk arányos megközelítést találni. A nemzetközi megállapodások végrehajtásakor figyelembe kell vennünk az európai piacokat és azok egyediségeit is. Köszönjük, Pótang, a következő felszólaló, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök. Ha jól értem, kiváló a dolog az, hogy az ész elnökség megfelelő figyelmet fordít a digitális gazdaságra is. Remélem, hogy az adózás területre is ugyanígy figyel, ugyanis nagyon régóta várunk már erre a figyelemre. Nem csupán figyelemre, hanem már lépésekre is szorul ez a két terület. A kérdéseim kétfélék. Ki tudnál bontani egy kicsit jobban, hogy pontosan mit tervez például a digitális gazdaság adóztatása területén? Gondolom vannak erről már elképzelései vagy ötletei. Főként azért kérdezem, mert európai szintű megközelítésre van szükség, nem 27 különböző megközelítésre. Olaszországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban már egészen egyedi megközelítések vannak, de közös megközelítésre van szükségünk, méghozzá olyanra, ami végrehajtható és kivitelezhető, főleg a köta területén. A másik kérdésem pedig, úgy vélem, hogy a digitális adózás és a digitális kereskedelem bevonása a a dosszéba egy pozitív lépés. Előadóként én is javasoltam már a digitális jelenlét definiálását ezen aktában, annak érdekében, hogy digitális platformok ne tudjanak kibújni a társasági adózás alól. Ez például egy megközelítés. Azonban azt is szeretnénk látni, hogy két egymással, nem szeretnénk azt látni, hogy két külön sínre válik majd szét ez a két téma. Meg tudja erősíteni, hogy ez egy közös eljárás lesz, nem válik ketté ez a folyamat? Köszönöm. Aitäh küsimuse eest! Köszönöm szépen a kérdést. Érintettem én már ezt a témát egy másik kérdésre adott válaszomban. A digitális gazdaság körében való adópolitikai és adóztatási gyakorlat rendkívül fontos. Erre fel kell készülnünk, és hogy elmondtam korábban is, a mai világban nem csak a fizikai tevékenységi hely meghatározása fontos, hanem képesek kell, hogy legyünk a virtuális tevékenységeket is feltárni, illetve az adókötelezettségeket meghatározni erre vonatkozóan is. Létfontosságú ez a mai gazdaságban, és biztos vagyok abban, hogy nagyon gyorsan fogunk haladni ez irányban, mert hogy erre törekszünk. Aztán említettem azt is, hogy hogy a CCTPB kérdése, a közös társasági adólap meghatározásának kérdése is ide tartozik, és ennek a konszolidációja csak akkor lehetséges, ha sikerül megállapodásra jutnunk. I, I, I uh, nyilván nem akar konkrétan, vagy nem akar konkrétan válaszolni, milyen javaslatokat fogalmaznak majd meg ez irányban. Azért visszatérnék a második részre a kérdésének, amely viszonylag egyszerű. Ön látja-e a digitális gazdaság megadóztatásának kérdésében a CCTP fájban lehetőséget, vagy egy külön irányban, külön pályán akarják ezt megszervezni? Mert lehet, hogy itt akkor két módszertan alakul ki, két párhuzamos módszertan, ami talán túlzás lenne. Nem is annyira adó, adótechnikai, mint inkább politikai jellege van ennek a kérdésnek. Ejtem. Köszönöm, hogy így pontosította a kérdését. Talán világosabban is megfogalmazhatom. Ez egyik probléma itt abban áll, hogy a tagállamok úgy tűnik nem állnak, nem készek arra, hogy feladják az adópolitika egyes részei feletti, vagy akár az adópolitika egészé feletti teljes körű hatáskörüket és kompetenciájukat. A javaslat a mai formájában úgy tűnik egyes tagállamok számára túl messzire megy. Úgy érzik egyes tagállamok, hogy, hogy nem hajlandóak feladni ezeket a hatásköröket. A CCTV fában azonban ez benne van, része ennek, és megpróbálom megszűnni mindent annak érdekében, hogy sikerre vigyük ezt. Köszönöm, Luigi Morgan. Köszönöm szépen, Elnök úr, és üdvözlöm, miniszter úr! Az észt soros elnökség programját vizsgálva, és ahogy ön is megérőstette, örömmel látható az, hogy önök szeretnének tovább lépni a bankuniót érintő és a tőkepiaci uniót érintő témadossziék kérdéseiben. Aztán az elnökségük során legalábbis annak kezdeti szakaszában, nyilván meg a következő európai szemeszterre vonatkozó rémutatásokat is kidolgozzák. Az EU finanszírozásának jövőbeli kérdéseit illetően ön azt mondotta, szeretnék modernizálni az ÁFA, illetve a HÉA e rendszert és az abból származó bevételeket. A CCTTB-ben pedig szintén kitért rá, elindítik a digitális gazdaság adóztatására vonatkozó vitát, hiszen nagyon széttartó nézetek érvényesülnek a tagállamok között némelyik kérdésben ezek közül. Nem lesz könnyű feladat tehát ezeket közelebb hozni egymáshoz. Ugyanakkor, amint én olvastam, ahogy én láttam, nem említi a elnökség programja azt, hogy saját forrásokkal lássák el az Európai Uniós költségvetést. Három kérdésem volna ezekkel kapcsolatban. Ő tudna többet mondani arról, miképpen tervezik ö, áthidalni az adópolitikában érzékelhető tagállamok közötti megosztottságot? Terveznek az EU saját forrásairól átfogó vitát kezdeményezni? Ami pedig a gazdaság és monetáris uniót illeti, az európai betétes, betét garancia vagy biztosítási rendszerről említést tett, ám tervezik, tervez vitát indítani az eurózóna költségvetési kapacitásait illetően? Köszönöm a kérdéseket. Igen. Az észt elnökség tervei között a ránk eső hat hónapban szerepelnek, nagyon nagyra törő célok. Ezek között van az is, hogy a lehető legtöbbet elvégezzünk a programunkból, ám nyilván mindent nem vállalhatunk magunkra, ez bizonyára megérti. Ami a az áfa, illetve héja e rendszerek és bevételek modernizálását illeti. Én nem láttam a javaslatot, úgyhogy nem tudom kommentálni azt, és nem tudok most választ adni arra, mi volna itt a megoldás. Itt mindez egy szélesebb körű kérdéskör része. Felkeltetjük a kérdést, hogy akarunk-e Európai Unió szintű államháztartási hatásköröket, kompetenciákat meghatározni, vagy sem. Egyrészt sokan mondják, hogy nem. Mert hogyha követnénk azokat a szabályokat, amiket meghatároztunk a magunk számára, nem volna szükség ilyen kapacitásra. Egy másik válasz, és megfogalmazható, és persze más EU-s szakpolitikák is szerepet játszanak itt. Talán korlátozottabb hatással ugyan, ám egy, mint mondottam, szélesebb összefüggésében kell megvitatnunk ezt a kérdést. És az, hogy mi lehet a megoldás, azt nagyon komolyan végig kell majd gondolni. Thank you. Köszönöm. A saját források. Az EU költségvetés saját forrásaival kapcsolatban legalább valamiféle jelzésértük választ adhatna, meg az eurozóna költségvetésére vonatkozóan is. Szerintem teljesen észszerű kérdésettem föl, kérem, hogy reflektáljon rá. Egy täpsustava küsimuse Köszönöm. Ezt a kérdést is. Az a keret, amely az eurózóna működését meghatározza, egy megállapodás tárgya. És azt hiszem, máshol kéne meg feltenni ezt a kérdést, valaki másnak kéne válaszolni erre, nem nekem. Thank you. Um... Köszönöm. Nyilván ezt a témát illetően tovább kell folytatni a párbeszédet. Az Európai Parlament elfogadott egy, egy jelentés csomagot az eurozóna államázatási kapacitásáról, az Európai Bizottság reflexív dokumentumának is része, abban egyetértek önnel. Nagyon bonyolult kérdés, hogy nem azt kérjük az észt elnökségtől, hogy a következő fél évben ezeket a dolgokat letudja, ám azt nagyra értékelnénk, hogyha az a vitában, az eszmecserében előre menne ez a dolog, és a következő ECOFIN ülésen, mint ön is mondotta, eszmét cserélnek majd az Európai Bizottság reflexiós dokumentumáról és a Morgan úr által feltett kérdések ide tartoznak meg egyéb költségvetési vonatkozású. Az EU költségvetés bonyolult kérdését illető kérdések is ebbe a körbe esnek, és bizonyal tárgyai lesznek annak az eszmecserének, amely az ECOFIN tanácsban lefolyik majd. De köszönöm ezt a nagyon gyümölcsöző eszmecserét. Alkalmunk volt nagyon fontos témák további kibontására, ezek közül többet majd holnap. Nem hiszem, szerint mi, hanem a, intézmény, a mi két intézményünk a triológusban tovább viszi majd, és reméljük, hogy ez a reméljük kiváló eszmecse a mai impulzusokat ad a holnapi triológusra is majd, és általában pozitív irányba tereli majd konstruktív irányba a következő hónapokban folyó intézményközi vitát és munkát, amely Európa számára kézzelfogható eredményeket hoz, több innovációt, több munkahelyet, több gazdasági növekedést. Köszönöm. Meeting is closed. Zárom az ülést.